Kollégi, itt szerei. Kedves kollégák, én megkezdeném a munkát. Közben majd megérkeznek a többiek. Hogyha bármilyen ellentmondásos pont fölmerül, akkor majd ezt külön figyelembe veszük. Első napirendi pont a napirend tervezet elfogadása. Napirendet mindenki megkapta. Van ellenvetés a napirenddel kapcsolatban? Ha nem, akkor elfogadottnak tekintjük. Második pont, március 15-16-ai ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Ha nincs ellenvetés, akkor térjünk át a hármas pontra. A mai és a holnapi ülése kapcsolatban szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy a petíció benyújtóival történt egyeztetést alapján a 23-as pontot előre veszük, és a 12-es pont után ma délután tárgyaljuk. 10-es, 11-est viszont a következő ülésre elhalasztottuk. Jelen vannak a 6, 12, 16, 21-es petíció benyújtói, a 2010-es 575-ös petíció tekintetében jelzem, hogy lesz egy felszólalás egy rövid videóval, ami maximum két perces lesz. 15-ös pont, az petíció benyújtói részt fognak venni a vitánkon interneten keresztül Máltából. 25-ös petíció esetében pedig Mitchell úr kérte, hogy itt a teremben felolvashasson egy nyilatkozatot a Dublini öböl Pultberg hulladék égetőjével kapcsolatban. A többi ülésnél is, hogy ez működni szokott, mindenki megkapta a mellékleteket, amelyek tartalmazzák a petíciók részletes információit. Ha nincs ellenvetés az ülés végéig, akkor elfogadottnak fogjuk tekinteni az iroda által megfogalmazott javaslatot a petíciók tekintetében. Ötös napi rendi pont. 1594 per 2010-es petíció. Gabriele Cservi úr nyújtotta be. Nincs jelen, úgyhogy már is átadom a szót William Floyd úrnak a bizottság részéről. Uh, thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy önök is tudják, a bíróság, a Strasburgi Bíróság nem régiben kielégítő eh, eredménnyel lezárult ez a petíció. Az Európai Bizottság részéről mert korábban is találkoztunk ezzel a kérdéssel egy írásban feltett kérdés formájában. Sőt, szóbeli választ igénylő kérdés volt ez 2009. novemberében a plenárison. És attól tartok, hogy csak megismételhetem, amit a bizottság akkor mondott, hogy ez egy belső hazai ügy, Olaszország ügye, tehát az Európai Bizottság ebben nem kíván állást foglalni. Ezt mi nemzetügynek tekintjük. És a Strasburgi Bírósághoz fellebbeztek a megfelelő eljárás keretében, és így született meg a végeredmény. Oken képviselő. Uh, I'm a little bit surprised. Egy kicsit meglepő, hogy egyáltalán ide került ez a petíció. Mert nem tudtam, hogy ilyenről kérelmet lehet benyújtani. Ilyen ügyben, vagyis egy bírósági döntés ügyében. Számos petícióval nem értek úgy általában egyet, de ez különösen meglep. Ez egy lezárt bíróság elé került, és ott tárgyalt ügy. Tehát én megértő vagyok, csak azt nézem, hogy egyáltalán miért került a napi rendünkre. Teljesen meglepő, hogy egy bíróságot megjárt ügy, többféleképpen lehet róla gondolkodni, illetve a bíróság, és többféleképp értelmezheti ezt a dolgot, de hát ez nem egy petíció vagy attól petíció, hogy azzá nyilvánítják a benyújtók. Tehát ilyen ügyekkel nem lehet bennünket megkeresni. Tehát egy bírósági ítélet ügyében, egy Strasburgi bírósági határozat nyomán, vagy ez lehetséges, akkor a bíróságot, az emberi jogok bíróságát mi felülírhatjuk adott esetben. Non ci sono altri interventi? Van további hozzászólás? Jár, kolléga. Ich bin hier versteckt hinterm Tee. Gut, vielen Dank. Also wir sollten, wir tehát tulajdonképpen még egyszer meg kellene beszélnünk, hogy hogyan kezeljük alapvetően ezt a problémakört, hiszen mindig van, veszek, mindig van itt egy különbségtétel, vannak petíciók, amikkel foglalkozunk, eh, amelyek esetében a petíciót beadó eh, egy legitim ügyben kéri az eljárásunkat, tehát elfogadható a petíció. Aztán vagy mellette, vagy ellene döntünk, és utána, utána akkor a petíciót, tehát hogyha elfogadhatónak tartjuk, akkor foglalkozunk vele érdemben. Azonban egy olyan alapja is lehet a petíciónak, tehát olyan döntés is születhet, hogy a bíróság megfelelően döntött, és végső soron a petíciós bizottság azt mondja, hogy el kell gondolkozni azon, hogy a jogszabályok, ami alapján a bírósági döntést hozták, azok megfelelőek, de normális esetben a koordinátorok ülésén kell majd még erről beszélnünk, hogy ezekkel az ügyekkel hogy bálunk, ugyanis lehetséges az is, hogy egy bizonyos petíció kezelését lezárjuk, és utána megvárjuk a bírósági ügy kimenetelét. Az Emberi Jogok Bírósága döntött ügyekben. Én a petícióbizottság tagjaként nem látok arra késztetést, hogy lezárjuk a petíciót addig, ameddig a bírósági eljárás lezárul. Más is lehet ugyanakkor a többség véleménye. Mi ugye egy politikai testület vagyunk, nem bíróság, tehát politikai tényállásokkal kapcsolatban kifejezhetjük a véleményünket, elmondhatjuk, hogy mivel foglalkozunk, mivel nem, de a tényállás alapján azt gondolnám, hogy zárjuk le ennek a petíciónak a kezelését. Colleghi, giusto per... Eh, Kedves kollégák! Kollega Wieland. Wieland képviselő. Ja, um dies zu Frau Oken vielleicht auch hogy Ókán asszonynak reagáljak a feltett kérdésére azáltal, hogy az Emberi Jogi Bíróság ugyebár egy nemzeti eh, bíróság előtti ügyben igazat ad-e a petíció beadójának vagy sem, ezáltal önmagában még nem válik eh, elfogadhatatlanná a petíció, és nem válik megalapozottá vagy megalapozatlanná. Egyszerűen azt kell megnézni, hogy jogszabályok eh, eh, alapján, illetőleg a Sarkozügyi Bíróság döntés alapján van-e jogsértés. Mi azonban mondhatjuk azt, hogy összhangban áll a döntés az európai jogszabályokkal, az emberi jogokkal, de Ugyanakkor megállapíthatjuk, az európai jogszabályok nem helyesek, vagy nem megfelelőek ebben a konkrét esetben. Éppen ezért akkor kezdeményezhetjük a bizottságnál, hogy változhasson a jogszabályoktól. Éppen ezért helyesnek tartanám, hogyha ítéletet mondanak egy ügyben, és hozzánk kerül az ügy, akkor végig gondoljuk, megfontoljuk azt, hogy az adott elfogadható és adott esetben megalapozott petíciót, azt elfogadjuk, vagy pedig úgy döntünk, hogy lezárjuk annak tárgyalását. Szeretnék egy pontosítást tenni az összes kolléga számára. Elvileg egyetértek ezekkel a gondolatokkal, Oken kolléga, de konkrét esetben ezek nem érvényesek, hiszen ma egy holnapi, egy olyan ítéletről van itt szó, ami épp nemrég jelent meg, de a petíciót a petíció benyitója azért nyújtotta be, mert úgy gondolta, hogy konfliktus áll fönn az alapelvek, az Európai Szerződés alapelvei között, és a között a kötelezettség között, hogy el kell távolítani a feszültséget. Mi, ez a petíció, megtárgyaltuk, függőben volt az ítélet, mi is felfüggesztettük a tárgyalását a témának, ma pedig napirendre vesszük azért, hogy megállapítsuk, hogy a petíció lezárult, mert a bíróság, amelynek mi továbbítottuk a döntési lehetőséget, ítéletet hozott, és úgy döntött, hogy elfogadja azt, hogy a jogok sértése bekövetkezik, hogyha Olaszországot kötelezik arra, hogy eltávolítsák a felszületeket az osztályokból. Tehát nem szeretném, hogy itt most beinduljon egy vita egy nem helyes alapon. Oken kolléga, még a többieknek is megadnám a szót, aztán önnek újra megadom. Bicotto kolléga. Mégse, mégse kér szó, akkor Oken képviselője a szó. Csak annyit szerettem volna elmondani, egyetértek, hogy ezzel itt nem kellene folytatnunk a munkát, mert egy kicsit furcsa. Ugye mi nem nem vagyunk jogalkotók itt a szakbizottságban. És hogyha a legmagasabb szintű bíróság, még hogyha nem is értünk egyet, de már döntést hozott, és én magam is határozottan hiszek ebben, én magam is keresztény vagyok, tehát én zavaronak találtam, amikor szimbólumnak nevezték a feszületet. Más álláspontom volt, én az első bírósága értettem egyet, tehát ez egy nagyon komoly, erős üzenet a feszület. De most ezt nem ismételném el, hanem csak arra emlékezzünk, hogy nem csak amikor egyes itt jelenlévő pártok számára megfelelő, hogy elfogadjunk egy emberi jogi petíciót, mert ez itt egyetértek azzal, hogy ha a petíciónak nevezik, akkor bármit átvehetünk, és itt nem is annyira az olasz értékekről van szó, hogy akkor rendben fogadjuk be, itt másról van szó, mert a másik oldalon is politikai megfontolások vannak, hogy ne fogadjuk be, és én ennek az előnyét látom, ez egyértelmű, biztosak lehetnek benne, de hát most itt van, és mindenki azt mondta, hogy kerüljön az asztalra petícióként, rendben. Ez akkor tehát a megfelelő eljárás, a szabályos eljárás. Köszönöm. Credo non, non ci sia molto da... Ehhez azt hiszem, hogy nem kell sokat hozzátenni. Lezártnak tekintjük ezt a petíciót. Átérünk a következőre. 0901 per 2008-as petíció David Skinner nyújtotta be. Jelen van. Megadom neki a szót, három perce van, köszönöm. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Ahogyan többen tudják is, itt már kétszer vitára került ez a petíció, és komoly érdeklődést váltott ki a képviselők részéről itt a szakbizottságban, és azon kívül is nagyon sok támogatást, együttérzést kaptunk. Szeretném megvilágítani a kérdésnek a lényegét fölhívva a két típusú szabadságra a figyelmüket. Van egy pozitív gyülekezési jog, illetve egy negatív gyülekezési jog. A negatív jog meghatározása, hogy beavatkozás mentes jog, hogy ne vegyünk részt az egyes, a megmozdulásban másokkal, és ez az egyéni szabadság része azzal gyülekezik az ember, akivel a kedve tartja. És ez a distinkció, ez mélyen gyökerezik a kultúránkban, a társadalmunkban, egész Európában. És úgy gondolom, hogy sokan egyetértenek azzal, hogy a negatív gyülekezési jog az abszolút is egyben, és meg kell védeni. Ez a 2008-ban benyújtott petíció számos ágazati konfliktus eredménye volt, 2006-ból még Svédországból, és úgy gondolom, hogy egyértelműen bemutattuk, hogy ugyanakkor a szabadságot kell, hogy élvezzenek az egyének a kollektív szerződés alá nem írása tekintetében, illetve a szakszervezethez való nem csatlakozás tekintetében, mint ellenkező irányba. Nem régiben az az érvelés született, idézem, hogyha a szabadságjogommal élni van lehetőségem a gyülekezés szabadságát tekintve, akkor a nem gyülekezés szabadságát is igénybe kell, hogy tudjam venni. Ezért fontos, hogy a szakbizottság tovább vigye ezt az ügyet. Tehát nem azt vitatjuk, hogy valaki nem akar tárgyalni a szakszervezetekkel, vagy milyen okból nem szeretne, hanem az az ügy lényege, hogy teljes mértékben jogában áll nemet mondani a tárgyalásokra. Tudom, hogy itt a tiszteltházban egyesek véleménye az, hogy mi van az alkalmazottak, a szakszervezetek, a sztrájknak a jogával. Ezektől nem tekintünk el, illetve ezekről nincsenek rendelkezések. E, ezek is alapszabadságjogok. Ezzel egyet is értünk, de a következőnek megfontolását kérjük, hogyha egy alkalmazott pontosabban egy munkáltatónak nincsen alkalmazottja, aki szakszervezeti tag, illetve magasabb érezésben részesül, mint amit követelnek a szakszervezetek, akkor a szakszervezetnek nincsen észszerű indoka arra, hogy az ellenőrzés alá vonja a vállalkozást. És az erre való kényszer az a nem gyülekezés joga, illetve a diszkriminációmentességnek a sérelme. És úgy gondoljuk, hogy Svédországban, más tagállamokban a nemzeti munkajog nem teszi lehetővé, hogy minden szociális partner korrekt bánásmódban, egyenlő bánásmódban létesüljön, illetve sok alkalmazott és munkáltató is a saját vállalkozását önállóan szakszervezető befolyástól mentesen szeretné működtetni. És mivel nagyon mélyen gyökerező személyes meggyőződések állnak e mögött, a kisvállalkozások korrekt munkahelyi kultúrát tudnak kialakítani. És amit kérnek, amit elvárnak, az, hogy a kormányok tisztességes védelemben részesítsék őket a az erős és megfélemlítéssel élő szakszervezetek ellen, akik visszaélnek a helyzetükkel a munkaerőpiacon. Európának szüksége van a kis és középvállalkozásokra, a vállalkozókra, a rugalmas vállalkozások kellenek, hogy bővülés, munkahelyteremtés valósulhasson meg, és ezt a megfélemlítés akadályozza, ezért nem szabad megengedni. hogy azzal fenyegessenek, hogy ha nem írják alá a szerződést, akkor be fogják csukni az üzemet. Pozitív alkalmazása volt eddig ennek a gyülekezési jognak, ez igaz, viszont egyértelműen joga van az egyénnek arra is, hogy ne gyülekezzen. Itt most nem a svéd modellről van szó, nem is annyira a kollektív szerződéskötés elvéről, hanem egy szabadságjogról. A nem gyülekezés szabadságáról, ez egy alapvető szabadságjog. Hálásak vagyunk a sok képviselőnek, aki egyet értett ezzel. Sokakkal beszéltünk, találkoztunk, és egy vitát, illetve szóbeli választigénylő kérdést érdemel ez a téma, és esetleg egy előadót is, tisztelt eh, elnök asszony, ki lehetne jelölni, mert nagyon nagy érdeklődést váltott ez ki, hogy egy nem jogalkotási jelentést talán eh, lehetne ehhez hozzárendelni a kezdeményezés érdekében, hogy a parlament kiállhasson az alapvető emberi jogok mellett, és megvédhesse minden európai polgár jogait. Köszönöm. A bizottság a szó. Fenestra, Fenestra or. Yes, thank you, uh, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek. Úgy gondolom, hogy sok minden elhangzott már az előző alkalmakkal. Szeretném azt jelezni a szakbizottság tagjainak, hogy sajnos az Európai Bíróságnál voltak esetek, és explicit módon kijelentette, hogy a az Emberi Jogi Konvenció 11-es cikke, amely az Egyesülés szabadságáról szól, ellentmondásban az, amit, amit a petíció benyújtója állít, nem pont úgy fogalmaz az Egyesülés tekintetében. És a svéd kormány egyébként nagyon sok hasznos információt adott a svéd rendszerről, Erről most nem akarok különösebb kommentárral élni. Köszönöm. Grazie. El kollega Helena. Köszönöm, Hellner kollega. Uh, well, thank you very much indeed, Madam Chairman. Um, I... Köszönöm szépen, elnök asszony. Dejavű érzésem van, elég furcsa érzésem van, mert az Egyesült Királyságból van erről tapasztalatom. 25-30 éve komoly vitát váltott ki. Az úgynevezett closed shop a bezárt üzletnek a helyzete, ami egy hasonló helyzet. Vagyis az alkalmazás feltétele a szakszervezeti tagság. És Margaret Thatcher, nagy miniszterelnökünk egyik javaslata az volt, hogy ezzel a lezárt shop vagy műhely kezdeményezéssel szakítanunk kell, tehát nem kell előfeltételül szabni a szakszervezeti tagságot nem szabad szankcionálni sem a dolgozót, sem az alkalmazóját. És elég furcsa, hogy Svédország úgy tűnik, hogy lemaradt az Egyesült Királyság mögött ez ügyben a munkajog területén. Az is meglep engem, hogy az egyesülés szabadsága, vagy nem egyesülés szabadsága, az különböző jogi kartákban már több évtizede szerepel. Itt van előttem például a vonatkozó része az emberi jogok egy, egyetemes nyilatkozatom. A 20-as cikk mindenkinek joga van békésen gyülekezni, senkit nem kényszeríthetnek arra, hogy tagja legyen egy egyesülésnek. Aztán a dolgozók szociális jogairól szóló karta 1900 89-ből, és nem tudom, hogy az Európai Bizottság erre hivatkozott-e, mert a 11-es cikkre történt itt utalás, és ezt készültem idézni. A munkáltatók és az alkalmazottak az európai közösségben jogosultak a gyülekezési szabadságra, illetve a szervezkedésre, és aztán explicit módon kimondja, hogy minden alkalmazott, illetve munkáltató szabadon csatlakozhat, vagy maradhat távol ezektől a megmozdulásoktól, anélkül, hogy ezt bármilyen módon hátrányosan ellene fordíthatnak. Ennél világosabban meg se lehetne fogalmazni. Vagyis a dolgozónak joga van belépni, vagy nem belépni. Az Egyetemes Emberi Jogok nyilatkozata tartalmazza ezt, és az európai alapvető munkavállalói szociális jogokról szóló kartája is tartalmazza. És ehhez képest 30 évvel később még mindig azon vitatkozunk, hogy a jognak érvényt akarunk-e szerezni. Ez meglehetősen különös. A bizottság javaslatát támogatom, a szakbizottságunk szóbeli választigénylő kérdést tegyen fel ebben az ügyben, és a kérelmező javaslatával is egyetértek, hogy a szakbizottság jelöljön ki egy előadót. Mert egy alapvető emberi jogról van szó, ez rögzített jog, szerepel az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában, illetve a munkavállalók szociális kartájában. Tehát több mint 20 éve létező jogról van szó. Oké, képviselő. Csak annyit mondanék, hogy egyáltalán nem értek egyet tisztelt kollégámmal és ennyit szeretnék mondani, hogy újra, amikor megvan az emberi jogi bírósági ítélet, rendben, ahogy az olasz esetben is megtettük, újra bírósághoz lehet fordulni, de szerintem nem a mi dolgunk, főleg egy olyan területen, ahol nincs jogalkotás európai szinten, nem a mi jogalkotási munkánkhoz kapcsolódik ez. Annyi dolgunk van ebben a szakbizottságban, és úgy gondolom, hogy abszolút csak vesztegetjük az időnket. Nem az első alkalommal merült ez föl, ugyanúgy fogjuk lezárni, mint múltkor. Lehet, hogy egyetértünk, vagy nem értünk egyet az, hogy ezt hogy kell kezelni. De van egy ítélet. Azt kell követni, ami a bíróságon történt. Menjünk még egyszer a bíróságra, ha kell, mint az olasz esetben, ahogy ez megtörtént. De szerintem ezzel semmi dolgunk itt. Nem értek egyet. Annyi, annyi sok dolgunk van ebben a szakbizottságban lehet, hogy ez a svéd modell, ez nem tetszik, és alá akarjuk ásni az ilyen dolgokat, bár azt mondják, hogy nem erről van szó, de igazából erről van szó. Nem tudom a Dán vagy a svéd modellt megvédeni a szakbizottságon keresztül, és nem is tudom megtámadni. Nem helyes szerintem, hogy az emberi jogi bírósággal most itt párbeszédet folytatunk. Nem a mi dolgunk. Ez a véleményem. Meg minden képviselő? I, I very, very rarely... Roger Helmerrel nagyon-nagyon ritkán értek egyet, de ösztönösen úgy érzem, hogy lehet, hogy igaza van. És ez egy meglehetősen kényszerítő jellegű svéd mechanizmus. Meg kell vizsgálni hogy ez egyáltalán működhet-e így. Honorable Jár. Jár képviselő. Az ich, én azt mondanám, hogy itt egy szóbeli kérdést tegyünk fel, és azt meglehetősen tágan fogalmazzuk meg, hiszen azt gondolom, hogy minden tagállamnak megvannak a maga kis bűnei, tehát nem az a fontos, hogy megcsorbítsunk bizonyos alapvető jogokat. Hogyha valaki egyesülni akar, akkor egyesüljön, hogyha valaki szervezetet akar alapítani, és ott taggá akar válni, ez is rendben van. Ami viszont nincsen rendben, az a kötelező tagság. Németországban is előfordul, hogy a fogadórámon nagyon sokszor panaszt tesznek fel, nem csak munkavállalók, hanem munkaadók is, hogy kötelezővé teszik számukra, hogy bizonyos szervezetben tags, tagok legyenek. Aztán fizetni kell persze tagsági díjat, és jogviták alakulnak ki ebből. Tehát a kérdés, tehát a negatív egyesülési jognak a kérdése az mindenképpen vitára érdemes, hiszen ezek alapvető problémák. Nem arról van szó, hogy valakit meg akarunk fosztani a jogaitól, hanem gyakorlatilag arról van szó, hogy bizonyos személyek csoportjára rá kényszerítenek jogokat, és, és minden egyes olyan tényállás, amely ma logikátlannak tűnik, az adott esetben később logikussá válik, és a negatív egyesülési szabadságot azt végső soron el kell fogadnia minden egyes társadalomnak. Éppen ezért egy szóbeli kérdésfeltétel keretében eszmecserét folytathatnánk erről, és legyen egyfajta visszajelzés az Európai Parlamentben ezzel kapcsolatban. Vagy pedig az is lehet persze, hogy ezzel beavatkozunk a tagállamoknak a mm, hatáskörébe, de hát mindenképpen furcsának tartanám, hogyha nem tennénk itt föl egy kérdést. ugye a jogállamiság szempontjából a véleményem szerint nem egyeztethető össze, hogyha valakit arra kényszerítek, hogy egy szervezethez csatlakozzon. Annak idején ugyan nem kérdeztek meg minket, hogy bizonyos szervezetekhez csatlakozni akarunk, de ma Németországban nagyon sok panasz van, ami ilyen irányba mutat, főleg a munkáltatók oldaláról, akiket bizonyos szakmai szervezetekben való kötelező tagságra kényszerítenek kamarára, különösen érvényes ez az építőiparra, nem kérdezik meg őket, tehát de csatlakozniuk kell. orale. Köszönöm szépen. Tehát javaslat szóbeli válaszigénylő kérdése vonatkozó. Két perc a válaszadásra. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Finszre úr a bizottság részéről a svéd kormány válaszára hivatkozott, de hogyha e, körültekintően elolvassa a munkaügyi miniszter akkori munkaügyi miniszternek a válaszát, akkor abból kiderül, hogy ő igenis elfogadja ezt a negatív gyülekezési szabadságot. Tehát a svéd kormány elfogadja ezt a jogot. Úgyhogy ennek a bizottságnak a feladata lenne, hogy megvitassa, hogy a svéd munkajog gyakorlatilag ezt elfogadja, egyetért elfogadja, tehát Finszre úr a bizottság részéről helytelenül jár el, hogyha úgy nyilatkozik, hogy nem is létezik egy ilyen negatív gyülekezési jog. Folyik erről a vita a svéd parlamentben, de a svéd kormány is azon az állásponton van, hogy ez igenis létezik, ezt tényszerűen tudom, köszönöm. Eh, Igen, a fejezésben, amit a svéd kormánytól kapunk, a van egy pontosítás. És hozzátennék még valamit, ami nem másodlagos. Ez a többször idézett bírósági ítélet, amit a mi dokumentumban is idézünk, először is nem egy olyan ítélet, ami specifikusan erre az esetre vonatkozik, amivel foglalkozunk. Egyébként pedig az indokolás, ami a dokumentumban összefoglalásként szerepel, csak egyáltalán nem ad választ arra a kérdésre, amivel foglalkozunk mert ez csak a jogállamisággal foglalkozik. A bíróság azt mondja, igen, igaz, Svédországban nem ismerik el a negatív egyesülési jogot. A megállapodásnak semmi értelme szerintem, hogyha elválasztjuk az ítélet részletes szövegétől. Egyébként pedig szintén a, a miniszter ellentmond ennek, hiszen a miniszter azt mondta, hogy szabad negatív egyesülési jog létezik. Ehhez hozzátenném még az én véleményemet is, amiről egyébként már korábban is beszámoltam. Ennek a petíciónak a folyamata egy kicsit furcsa volt, és nem kapta meg a kellő figyelmet, nem kapta meg a kellő választ. Ha valaki negatív egyesülési szabadságot követel, ezt a tényt összekapcsoltuk a hittel. Ez egy plusz indokolás, a petíció benyújtói ezt az információt is meg akarták adni a bizottságnak. De igazából arról van szó, hogy azt kérik, hogy ítéljük meg, hogy a szerződésben és a szerződésben idézett kártákban szereplő negatív egyesési szabadságok éle, és hogy ezt a svéd jogok, svéd törvények megszegik-e. Úgy gondolom, hogy tovább kell, hogy menjünk, és nem most kellene megbeszélnünk azt, hogy ennek a szakbizottságnak van-e illetékessége vagy sem. Nagyon sok ö, téma van a napirendünkön. Az, hogy forduljunk a bizottsághoz szóbeli választ igénylő kérdéssel, erre vonatkozóan több kolléga is jelezte az igényt. Van-e olyan kolléga, aki ellenzi ezt, vagy pedig lezárhatjuk ezt a pontot? Akkor először azt kérem, hogy nem, akkor mindenki egyetért. Oké, kolléga szeretne szót kérni. Mindjárt pillanat. Szerettem volna a többiek véleményét is valamennyire figyelembe venni. Mikrofont, mikrofont kérünk. Pensavo stesse chiedendo la... Azt hittem szót kér, kolléga. Sorry. No, no. Elnézést. Nem, nem. Valaki, vagyis megkérdezte, hogy van-e ellenvetés, és föltettem a kezem, hogy igen, nekem van. Elnézést, azt hittem, hogy szót kér. Bocsánat, azért mondtam azt, hogy mindjárt szót adok. Nem, igazából azt jelenti, hogy nem ért egyet. Minden esetre úgy tűnik, hogy a többség élni akar ezzel a lehetőséggel, úgyhogy lezárjuk a petíciót, pillanatnyilag, illetve ezt a pontot, úgy azzal a döntéssel, hogy szóbeli választ igénylő kérdést fogunk a bizottság elé bocsátani. Következő napi rendi pont, hetes, éves jelentés a Petíciós Bizottság 2010-es tevékenységéről. Már is megadnám a szót az előadónak, Meyer kollégának. Kérem, hogy kezdjük meg ezt az első cserét. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jövő héten megszületik az első tervezet. Az első egyeztetési körnek az eredménye lesz a jelentéssel kapcsolatban. Egyelőre annyit szeretnék elmondani, hogy amikor az első változata a kezünkbe kerül jövő héten, amikor a parlamenti frakciók véleményét is megkapjuk, tanulmányozni fogjuk a javaslatot, és május elején pedig egy ülést fogunk tartani, amikor már lehetőségünk adódott áttanulmányozni ezt, és amikor a frakciók észrevételeit is átnézhettük. Akkor valamikor májusban ezt meg fogjuk tárgyalni, és az egyeztetett anyagot meg fogjuk alkotni, ez az első javaslatom. A kollega Macmillan. Macmillan kolléga. Thank you, Madam Chairman. Is it... Köszönöm, elnök asszony. Meyer urat kérem, kérdezem, hogy erről a tervezetről szándékoznak vitát nyitni ma ebben az ügyben? Azért kérdezem, mert az ALDE engem kért, hogy én legyek az árnyék jelentéstevő, amit én szívesen vállaltam. Az én javaslatom az lenne, vagy hogy kérdés formájába fogalmazzam meg. Tehát Meyer úrhoz az lenne a kérdésem, hogy nem lehetne tartani az árnyék jelentéstevőkkel egy találkozót, ahol megbeszélnénk ezt a jelentést, és előkészítenénk a következő ülést, ahol a jelentéstevő és az árnyék is ott lennének, hogy bizonyos kérdéseket megbeszéljünk. Ez mindenképpen a bizottsági folyamatot segíteni. Kollega May. Sí, no, yo no tengo ningún, ningún inconveniente. Lo único... Nos, ezzel semmi problémám. Annyit tennék ehhez hozzá, hogy a titkárságoktól meg fogjuk majd kapni az első szövegváltozatot, és minden árnyék előadó hozzáférhet ehhez majd a következő héten belül, és aztán igyekszünk majd a kérdéseket összegyűjteni, és az előadók az árnyék jelentéstevőkkel együtt összeülnek, hogy egy közös dokumentumot meg tudjunk vitatni, illetve aztán eldöntjük, hogy a szakbizottság elé hozzuk-e vagy sem. Ja, una cordon. Akkor megállapodás született, ugye? Az árnyék előadókkal együtt a következő ülésre már egy jelentés tervezetet fognak benyújtani. Következő napi rendi pont megnyitnánk a vitát, az első eszmecserét a véleményről a fogyatékkal élők mobilitásáról és integrálásáról. De Csicseszter képviselő nincs itt, ha csak nem, én nem látom őt. Vagy itt van? Oké, képviselőt szeretném megkérdezni, hogy előre tudnánk-e venni a következő pontot, a 27. éves bizottsági jelentés Hogyha nincs ellenvetés, akkor átadnám Oken eh, asszonynak a szót a 9-es pontra vonatkozóan. I speak in Danish. Ja, okay. Fint. Blot, <coughs> eh, <coughs> jeg har ikke tænkt mig, eh, I har alle sammen set Tehát. på denne her sag. Tehát itt egy állásfoglalásról van szó. nem akarok minden egyes apró részletre kitérni, hanem ehelyett kiemelném a legfontosabb dolgokat. Az első a harmadik pont, ami kiemelendő. Gyakran megéltük már itt, hogy a petíciót beadók közül sokan megkeresnek minket, mert azt gondolják, hogy a karta az joghatályos az Európai Unió egész. És nem csak az Európai Uniós rendelkezések mérvadóak. Talán kicsit mélyebben bele kellene mennünk ebbe a dologba, és meg kellene néznünk, hogy hogyan járhatnánk el jobban. Van két konkrét példa, ahol általában az emberi jogokról van szó. Az általunk kezelt két első polt után úgy tűnik számomra, hogy a bizottsági tagok nagy többsége amellett van, hogy itt emberi jogi kérdésekkel foglalkozzunk a bizottságban. Tehát gyakran felszólítjuk a petíciót beadókat a válaszunkban, hogy a nemzeti hatóságokhoz, szervekhez forduljanak. Ez jó ötlet, de bizonyos területeken ez egy teljesen akalmatlan válasz. Például a városépítészeti, városrendezési kérdéseknél a Spanyolországban, vagy a urbanizációs eh, kérdésekben. Itt ugye arra szólítjuk fel a petíciót beadókat, hogy a helyi eh, építési hatóságokhoz forduljanak. Ekkor persze dühösen reagáltak, és azt mondták, hogy nyilván a helyi hatóságnak túl sok munkája van, nincs idejük foglalkozni a beadványukkal, vagy túl magasak az eljárás költségei, amit nem engedhetnek meg maguknak. Tehát ezzel is számolnunk kell, hogyha a uniós jogszabályoknak a megfelelő alkalmazásáról akarunk képet alkotni. A jelentésben az is szerepel, hogy 2903 ezer szabálysértési eljárás van még mindig folyamatban, még akkor is, hogyha a tendencia csökkenést mutat. Tehát számszerűen ugye sok eljárásról van szó, még akkor is, hogyha az eljárások száma egy csökkenő tendenciát mutat. Most belenézek gyorsan a dokumentumba, Itt a jogi bizottságnak egyik megkeresésére kellene válaszolnunk, hogy hogyan is folytatódjon le egy ilyen eljárás. Ugye ezt nem a véletlen határozza meg. A lényeg az, hogy egy megfelelő eljárás menetünk legyen, ami meg van határozva. Úgyhogy a, úgy gondolom, hogy ezt az álláspontot mi is a bizottság részéről magunkévá tehetjük, amit hangoztatott a jogi bizottság is. Ötödik és tizedik pont, ezek is fontos pontok. A tagállamok az irányelveket túlságosan lassan ültetik át a saját nemzeti jogukba. A petícióknak a fele gyakorlatilag e körül a kérdés körül forog, vagy ez ezzel kapcsolatos. Tehát hangsúlyoznunk kell, hogy nehéz a helyzet, hogyha bonyolult jogszabályokat alkotunk, és utána a tagállamok a maguk maguk módján nem megfelelően reagálnak erre, vagy hát félváról veszik ezeknek az átültetését. Ami pedig a harmadik pontot illeti a tervezetben, nem, elnézés, ez a 12-es pont. A 12-es pont arról szól, hogy egyes petíció tárgyat képező témákat mikor kell tárgyalnunk. Ugye a kopenhágai kritériumok ugye, bár a csatlakozás előtti időszak előtt mérvadóak, és úgy tűnik sokak számára, hogy a csatlakozás után ezeket könnyűszerrel meg lehet sérteni, és akkor ez persze okot ad a Strasburgi Bírósághoz való fordulásra. Fontos, hogy itt a bizottságban állást foglaljunk ezzel a kérdéssel kapcsolatban is. Nagyon sok petíció alapját ugyanis egy fajta szabálysértés képezi. Vivian Redding legutóbb azt mondja, azt mondta, hogy itt a hetes és második szakaszban egyfajta atombomba rejlik. Ez nagyon figyelemfelkeltő megfogalmazás volt, nyilván nincsenek a szerződésnek olyan rendelkezése, meg atombombaként hatnának, de hát egy biztos, különböző eh, reakciós lehetőségeink vannak, eljárhatunk lépésenként, hogy megkérdezzük a tagállamot, mit tesz, hogy jár el, de mindenképpen a rugalmas e-, eljárást azt eh, gyakrabban kellene alkalmaznunk, és végül, de nem utolsó sorban, itt van az átláthatóság kérdése is. Azt gondolom, illetve nem gondolom azt, hogy a bizottságnak igaza van, amikor azt mondja, hogy nincsen jogunk ahhoz, hogy bizonyos panaszos iratokba, dokumentumokba betekintést nyerjünk. Tehát biztos, hogy nincsen igaza a bizottságnak, amikor azt mondja, hogy nem tekinthetünk be ilyen iratokba és azt mondja, hogy először keresetet kell benyújtani az adott tagállam ellen. Az én véleményem szerint mindenképpen lehetőségünk kell, hogy legyen arra, hogy bizonyos feltételek mellett betekintsünk az iratokba. Tehát bizonyos feltételek mellett elzárhatnak iratokat, de az átláthatóság azt követeli meg, hogy ezt ne terjesszék ki feltétel nélkül minden esetre. talán módosító indítványok eh, útján ezen a helyzeten még változtathatunk. Eh, nyilván az állásfoglalásunk nem lehet túl hosszú, de az Európában az európai önkéntesség nem a szociális szabad szolgáltatásoknak a kérdése, hanem egy, hanem egy olyan kérdés, hogy a polgároknak biztosítani kell a részvétel lehetőségét, és önekik is felelősséget kell vállalniuk a ügyek alakulásáért, Európa fejlődéséért, és mi a petíciós bizottságként mindenképpen e, egy fontos kapcsolópont vagyunk, amely biztosítja, hogy a polgárok részt vehessenek. Ennél az első ilyen panasz benyújtási helynél is biztosítani kell az átláthatóságot. A Dán parlament nek volt hozzáférése az előbb említett iratokhoz, azonban nekünk nem adtak betekintést, mert azt mondják, hogy azok bizalmasak. Tehát gyakorlatilag itt korlátozták a petízőben jutó polgárok jogát. Azt gondolom, hogy a bizottság nem maradhat azon az állásponton, hogy megvan az átláthatóság, titeket nem érintenek ezeket, ezek az iratok, csak kivételes esetben szabad zárva maradni az ajtónak, át, általánosságban ilyen panaszos iratok esetén az átláthatóságot, az iratokba való betekintéssel kell biztosítani. Vannak még bizonyos pontok. Köszönöm szépen, ezekről most nem szólnék. Grazie, la collega. Köszönöm, Oken kollega. Har artikel 4, stök 2, i, uh, jeg fandt den lige nu her, undskyld, i uh, um, dokument, hvad for noget? A négyes szakasz második bekezdés, ennek a dokumentum száma nem. Ez a 1049 per 2001-es irányelv, ez a negyedik cikke második bekezdésbe szerepel. Ókennek. Köszönöm Óken képviselő. Át is adom a szót a bizottság képviselőjének, Martin Krögernek. Yes, uh, thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elnézést kérek, egy kicsit elkéstünk, mert átrendezték a napi rendi pontokat, tehát a az átláthatóság volt a fő téma, amit kaptam, röviden elmondanám az észrevételeimet, és hogyha egyébről is szó van, akkor kérem szépen, hogy mondja el még egyszer, hogy a bizottságtól miről szeretne tájékoztatást kapni. Az átláthatóság ügyében önök is tudják, hogy megállapodás született a parlamenttel az új keretről, konkrét rendelkezést tartalmaz ez a jogsértési ügyeknek a kezeléséről, és két kötelezettség jelenik meg az Európai Bizottság oldalán. Egyrészt összefoglaló információt kell, hogy adjunk valamennyi kötelezettségszegési ügyről, ami szerepel a honlapunkon is, illetve adhok kérésekre a konkrét kötelezettségszegési ügyeknek a részleteiről is felvilágosítást adunk, és a parlament felé mi ezt teljesítjük is. Tehát számunkra ez a kiindulási alap, és van egy általános tájékoztató anyag készül erről. A kötelességszegésekkel kapcsolatos ügyekben, tehát ez az eljárás. Hogyha egyéb dologra kérdeznének rá, akkor kérem, hogy ezt részletezzék. I'm not going... Hogan képviselő. Nem fogom most megismételni, amit elmondtam az véleményemben minden benne van, szinte amit elmondtam, de egyébként, amikor ezt a bekezdést megtaláltam, mert ezt nagyon érdekesnek találtam, hiszen most ezt idézem is. Fuse access to documents where disclosure would undermine the protection of. So with... Vagyis az hangzik itt el, hogy meg van határozva, hogy mikor kell kiadni, és mikor nem. És aztán ott van a kereskedelmi érdek, ugye a normál, szokásos feltételek, és ez, amit normálisan írnak, ugye bírósági eljárások és jogi tanácsadás. De most nem bírósági esetről van szó, amikor szabálysértési eljárás folytatunk. Mert akkor azt lehet mondani, hogy minden legyen titkos, mert lehet, hogy a jövőben ez bírósági esetté válik, hát akkor így mindent le lehet zárni. Úgyhogy nagy lelkű ez a, megközelítés, hogy ez lehet bírósági eset polgárok, NGO-k számára fontos lehet a hozzáférés, és ez nagyon is őrájuk vonatkozik, ők akarnak részt venni, úgyhogy szerintem jobban bele kéne nézni ebből a kérdésbe. Ne csak mondj, azt mondjuk, hogy hát lehet, hogy valamikor majd egy napon a jövőben ez bírósági ügyé válik, és ezért bizalmasan kezeljük. Dr. Kröger. Kröger képviselő. Thank you, Madam Chair. Yeah, if I... Köszönöm, elnök asszony. A 1049-es rendelettel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ez arra vonatkozik, hogy dokumentumokhoz, információkhoz való hozzáférés valamennyi európai polgár számára. Tehát ez nem arról szól konkrétan, hogy a parlament milyen mértékben férhet hozzá a kötelezettségszegési ügyeknek az anyagához. Tehát gyakorlatilag ez arról szól, hogy a, az átlagos állampolgár megkap bizonyos körben információkat, és nyilvánvaló, hogy ezekhez az Európai Parlament is hozzáférhet. Annyiban bonyolultabb az ügy, hogy van erre jog a bíróság részéről, van kialakult gyakorlat, gyakorlat ami azt mondja, hogy a függelékelés eh, eljárása során a tagállamoknak joguk van megfelelő megoldást találni, és az Európai Bizottság, illetve a tagállamok dolgozzák ennek a feltételeit, és ezért az 1049-es rendelet normál esetben azt jelenti, hogy ezekről az ügyekről nem lehet egyéni polgári igényekre tájékoztatást adni. Aztán a másik a keret megállapodás, ami már túlmutat az európai polgárok jogain. Itt az Európai Parlamentnek külön jogosultságai vannak a folyamatban lévő eljárások ügyében is, és nem régében fogadtuk el ezt a keretmegállapodást, amely szabályozza. Köszönöm, elnök asszony. Szeretne valaki szót kérni? Pazescu kolléga. Thank you, President. Köszönöm, elnök asszony. Árnyék előadóként néhány szót szeretnék szólni az éves jelentésről, amely kiemeli, hogy mennyire fontos, hogy az európai jogalkotási rendszer végrehajtása korrekt legyen. A jogok és kötelezettségek, amelyeket az EU törvények vagy EU jogszabályok tartalmaznak, a végrehajtás szempontjából lehetnének jobbak is. A monitorozást kell tovább fejleszteni, Az általános hatékonysághoz fokozatosan hozzá kell járulni a monitorozási eljárás tekintetében. Ahogy Oken asszony is említi a jelentésében, az á, irányelvek átültetésének a problémája még mindig akadály a közösségi jog végrehajtása tekintetében. Uh, ezért meg kell erősíteni azokat az eszközöket, amelyekkel ezt el lehet kerülni. A legtöbb petíció benyújtója a szabásértési eljárásra nem is gondol, de nagyon fontos, hogy a parlament pontos információt kapjon az állampolgárok aggájairól. A bizottság jelentésében az is szerepel, hogy a környezetvédelem a belső piacon továbbra is a legfontosabb téma a petíciók tekintetében 173 petíciót nyújtottak be, ebből 82 új. Végül üdvözlöm a bizottság felhívását a tagállamokkal szemben, hogy aktívan vegyenek részt a megelőző intézkedések meghozatala és végrehajtása tekintetében. Grazie la collega Basescu. Köszönöm, Basescu kolléga. További hozzászólás? Válasz Okán asszony részéről. Elnézést kérek. Nem végeztem elég jó munkát, azt hiszem, hogyha az ember téved, azt be kell vallani. Abból idéztem, abból a dokumentumban, amely úgy fogalmaz, hogy amennyiben nincs egy ezt felülíró közkötelezettség. Tehát ez azt jelenti, hogy a nyitottságnak azért van ilyen értelemben korlátja. Tehát Én azt gondolom, hogy mehetünk ebbe az irányba, de nem szabad ennyire lekorlátozni a tájékoztatást. Ez egy folyamatban lévő küzdelem lesz, hogy minél nagyobb nyitottságot érjünk el. És volt ez ügyben egy bírósági eset, és nézzük ezt meg először. Tehát én úgy gondolom, hogy én elégedett voltam ezzel a helyzettel, de nem volt annyira egyszerű azért, és öntől megtudtuk, hogy mégis miért az. Köszönöm, Oken képviselő. Ha nincs további hozzászólás, akkor emlékezhetnénk mindenkit arra, hogy a módosító indítványok határideje május 2-a 18 óra, és a véleményről a szavazás 24 május 24-i ülésen lesz. Ha Csicseszter kolléga egyetért, akkor most megkapja a szót. Előre vettük a, az Oaken kolléga jelentését, mivel ő még nem volt itt. Akkor megadom a szót Csicseszter kollégának. Thank you, Chairman. Uh, I'm sorry about that. Uh... Köszönöm, elnök asszony. Nos, megtisztelő feladatom az, hogy ezt a véleménytervezetet bemutassam a szakbizottság előtt. Köszönöm szépen a titkárság segítségét az összeállítás során, és az alapvető állításom a következő. Konkrét esetek példáját szeretném majd igénybe venni, amelyek itt a szakbizottság elé kerültek, és relevánsnak tűnnek a Foglalkoztatás és Szociális Bizottság által készített jelentés ügyében. A társadalmi kirekesztettség témában. Több példát mutatunk be itt, hogy ez konkrétan hogyan történt. Petíciókon keresztül értesültünk ezekről. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat nem is tudok ehhez hozzátenni, csak annyit, hogy természetszerűleg örömmel fogadom a kollégáknak az észrevételeit. És el, el tudjuk majd ennek alapján dönteni, hogy élünk-e módosítással. Köszönöm. A bizottság részéről Gréko úrja szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Csizeszter úr a javaslatot. Korsa úr jelentésével kapcsolatban üdvözöljük a javaslatokat. Némi, néhány megjegyzésem azért lenne néhány ponttal kapcsolatban, de nem akarok most mindenen végigmenni, kivéve, hogyha önnek lenne valamilyen specifikus kérése. Mivel a petíciós bizottság munkájában aktívan részt veszünk, ezért ugye mi is látjuk, hogy milyen petíciók érkeznek be, és azt is tudjuk, hogy mik a legfőbb témái ezeknek a benyújtott petícióknak. A legtöbbjük igazából olyan témákkal foglalkozik, amelyek nem EU illetékességbe tartoznak. Ennek ellenére vannak nagyon relevánsak is. Először is, amikor diszkriminációmentességről van szó, az EU keret diszkriminációmentesség tekintetében most a foglalkoztatásra és szakmai képzésre korlátozódik. A 2070-es, 2078-as irányelvek foglalkoznak ezzel. Van egy javaslat, amit 2008. júliusában fogadott el a bizottság, a védelem, diszkriminációmentesség kibővítése a foglalkoztatáson túl is. Oktatáshoz való hozzáférés szerepel itt, javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, szociális védelem, és egyéb témák is szerepelnek ebben. De hát önök is tudják, hogy a javaslatról még mindig folyik a vita a tanácsban, Eléggé egyöntető a vélemény ezzel kapcsolatban, hiszen a szerződés 12 9-es cikkéhez kapcsolódik az egész téma. Úgy gondolom, hogy az, úgy látom, hogy az ön egyik javaslata, hogy bővítsük ki a diszkriminációmentességi keretet, de hát a tanács most tárgyalja ezt a javaslatot, bizottsági javaslatot. Persze tudjuk, hogy jelenleg nehéz egyhangú támogatást kapni a tanácsban ehhez. Még egy megjegyzésem lenne a hozzáférhetőség és ennek javítása a fizikai környezethez, a közlekedési eszközökhöz, az információs és technológiai eszközökhöz. Ezek a legfontosabb területek, amelyeket a bizottság be is jelentett a 2010 novemberi közleményében Európai Fogyatékos Stratégia 2010-2020-ra vonatkozóan, és most dolgozunk azon, hogy hogyan lehetne javítani az európai hozzáférhetőséget, vagyis EU intézkedéseket dolgozunk ki, EU szintű intézkedéseket azért, hogy a fogyatékkal élők számára a hozzáférhetőséget, hozzáférés javítani tudjuk. Még nincs, nem záródott ez le, természetesen nagyon bonyolult a téma, egyeztetnünk kell elsősorban a tagállamokkal, de az összes érdeket félel is, nem csak a civil szervezetekkel, a fogyatékkal élő képviselőivel, hanem a, az üzleti vállalkozókkal is, hiszen nekik is fontos véleményük van ezekben a témákban. Jövőre a bizottság látni fogja már, hogy egy európai jogszabály javaslattal elő tud-e majd állni azért, hogy javítani lehessen a fogyatékkal élők számára a hozzáférést. Nyolcadik pont. Ön azt mondta, említette, az Európai Fogyatékkal Élő Parkoló kártyájának a használatát. Ez egy nagyon jó példa, arra, hogy hogyan lehet az EU-n belüli mobilitást támogatni a fogyatékkal élők számára. Ez egy 1998-as javaslat még, ez a Blue Badge közös parkoló modell felállítása a fogyatékkal élők számára. Ezt már használatban van, és szinte legtöbb tagállam el is ismeri. Viszont amikor ennek a ezeknek a, a lehetőségeknek a kibővítéséről van szó, közös európai személyigazolvány bevezetése fogyatékosok számára Európában, ez egy bonyolultabb kérdés. Az Európai Fogyatékos Stratégia novemberi közleményében a bizottság azt mondja, hogy vizsgáljuk a, ennek a hatásait európai szinten. Van egy szakértői hálózat, ami lefedi az összes tagállamot. Ez a hálózat tanulmányozza most a hatásokat, és majd az eredmények alapján fogjuk megítélni, hogy hogyan lépjünk tovább. Jelenleg nem tudok többet mondani arról, hogy a bizottság mit fog tenni ebben a témában, de természetesen az egyik legfontosabb kérdés a, és téma a stratégiánk tekintetében. Utolsó megjegyzésem. A 11-es pontra vonatkozik. A fogyatékkal élők hatékony szociális védelmet kapjanak, meg programok foglalkozzanak velük. Az Európai Szegénység elleni platform és Szociális Kirekesztettség elleni platform az egyik az Európa 2020-as zászlóvívő kezdeményezése, és ez figyelembe veszi a, a fogyatékosságot is, mint az egyik legfontosabb elemet, és a fogyatékosság kérdését és a más hátrányos helyzeteket fogják megvizsgálni, de ez lesz az a platform, ami leginkább javítani fogja majd a helyzetet ezen a területen. Köszönöm. Óken képviselő. Sorry, but Keith Taylor was our shadow, had to leave. Chris Taylornek el kellett mennie, ő volt az árnyék előadónk, úgyhogy egy apró észrevételt tennék. Vagyis az affordable szó, a megfizethető szó ügyében mondanám el, hogy ahogyan ez itt szerepel, a diszkrimináció mentességről szóló rendelkezésben a megfizethetőség a kritérium, vagyis megfizethető kell legyen a megoldás a fogyatékossággal élő személy számára. És ahogyan itt említésre kerül, úgy tűnik, hogy ez mintha a hatóság szempontjából merülne fel kritériumként, hogy a hatóság számára megfizethető-e, és nagyon nem mindegy ez. A Dán parlamentben foglalkoztam ezzel a témakörrel, jó néhány évig, és emlékszem, hogy amikor alternatív felvonókat kellett építeni, akkor a sokba került. Megfizethető volt ez számunkra? Úgy gondoltuk, hogy igen. Tehát tudatosítani kell, hogy itt a megfizethetőség az a fogyatékossággal élő személy szempontjából merül fel, tehát ezt kérem, hogy így vegyék figyelembe. Köszönöm. Grazie, non ci sono Köszönöm. További hozzászólás? Chichester kolléga szeretne valamit reagálni? Önnél szó. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy kívánságlista egyértelműen. Köszönöm a bizottságnak az észrevételeket. És azt is tudomásul vettem, amit Auken asszony mondott a megfizethető kritériumról. Én úgy értettem a megfizethetőséget, hogy a lehető legszélesebb értelemben használtam. Mert a magánember lehet, hogy nem találja megfizethetőnek az adott megoldást, de végül is valakinek csak ki kell fizetnie a költséget. Tehát én úgy gondolom, hogy a megfizethetőség az továbbra is releváns, de a fő, illetve záró észrevételem az, hogy legtöbbünknek nagy szerencséje van, amennyiben elképzelésünk sincsen arról, hogy milyen nehézségek teszik bonyolultá a fogyatékossággal élőknek az életét. Például, amikor beszállunk a liftbe, én belépek a liftbe az épület egyes részeiben, akkor az én fogyatékosságom az, hogy túl magas vagyok, romlik a látásom, le kell, hogy hajoljak, és ott azt kell nézegetnem, hogy melyik gomb mire szolgál. Mert hogy a kerekesszékkel közlekedők számára készültek a gombok, és ebből tudjuk elképzelni, hogy amennyiben még felvonó sincs, akkor a fogyatékossággal élő számára ez mekkora nehézséget jelent. Tehát bele kell magunkat élni a helyzetükbe a megfizethetőség tekintetében is. Tehát mindent meg kell tennünk, hogy az életüket megkönnyítsük. Köszönöm. Köszönöm. Ennél a véleményénél a módosító indítvány benyújtása határideje május 4-18 óra, és a szavazásra a május 24-i ülésen kerül majd sor. Következik az a három petíció, ami a 12-es ponthoz tartozik, 1110 per 2008-as Mary Olivri, 1290 per 2008 Josephine Mary McKee, 1037 per 2010-es Emmy Cullen által benyújtott petíció. Jelen vannak, elnézést, jelen vannak. Illetve Mary O'Leary asszony van itt, és meg is kapja a szót. Madam Chairman, would you like me to read my Elnök asszony, az volt a felkérés, hogy olvassam fel a petíciónkat? Sorry. Igen, mondja az elnök, úgyhogy akkor köszönöm szépen a szót. Köszönöm elnök asszony. A petíciós bizottságnak köszönetet szeretnék mondani, hogy érdeklődésének adta a jelét, és hogy eljöhettem erre a fórumra. A mérgező hulladékról szeretnék beszámolni Kork kikötőjében, Írországban és hogy az ír állam nem tudta megfelelően szabályozni a környezetvédelmét. Előre beküldtük az anyagot, ezt remélem, hogy önök is megkapták. Röviden felolvasnám a lényegét. vegyesen használt kikötő, a korki kikötő, és természeti értéke, kulturális értéke van. Tehát ezt teszi tönkre az odaszállított hulladék, és A Korkim Környezetvédelmi Szövetség becslése szerint 500 ezer tonnányi mérgező hulladékot tárolnak ott. Az utóbbi 16 évben erről több jelentés is készült, de semmi nem történt. 1998 óta szerepel a figyelem középpontjában ez a mérgező hulladék, és azóta is folyamatosan probléma 1996-ban az ISPAT megvásárolta az Irish Steel céget, és aztán hat évig az integrált szennyezés megelőzési, illetve ellenőrzési szabályok betartása nélkül működött. Az ír állam képtelen szabályozni ezt a helyzetet 1996 óta. A környezetvédelmi minisztérium átvette a létesítménynek a kezelését 2001-ben, és a 75-442-es irányelv, a hulladék keretirányelve előírja, hogy be kell tartani a környezetvédelmi szempontokat. 16 év alatt semmi sem történt. És a korki kikötő mérgező hulladéka azt bizonyítja, hogy a rendszer nem működik, kudarcot vallott. Senki nem vállalja fel azt a felelősséget, hogy bennünket és a környezetet megvédje. A szabályozó hatóságoktól nem kapjuk meg azt a védelmet, amelyre jogosultak vagyunk, és ezért vagyok most itt. A legmagasabb rákos előfordulási arány van ezen a környéken, 44 százalék az ír orvosi szaklapban meg is jelent, hogy 27%-kal magasabb a nemzeti átlagnál a vastag bélráknak az előfordulása. A hererákoknak az előfordulása jelentősen magasabb. És 20 éve kérjük, hogy vizsgálják meg a helyzetet. Egyetlen kormányzati szervezet sem vállalta ezt fel, hogy az egészségünket védje a rendszer megfelelő működését kell biztosítani. A szabályozó hatóságoknak bizalmat kell kialakítaniuk azáltal, hogy a rendelkezéseknek érvényt szereznek. 2008-ban júliusban egy újabb jelentés hívta fel a problémára a figyelmet, sőt, az is szerepel benne, hogy az előző ajánlások egyikét sem eh, hajtották végre a kormány részvétele ellenére. Két alapvető problémás területet vetett fel ez a jelentés, a 2008-as jelentésben az ipari határértékek szerepelnek, a lakossági határértékek helyett, és azok sokkal alacsonyabbak. Mi, akik ott élünk, a kikötő környékén, a lakossági határértékek szerint szembesülünk ezekkel a problémákkal. Száraz időben száll a por, és bioakkumuláció útján bejutnak ezek a szennyező anyagok az ételünkbe is. A kockázat felmérés nem a lakossági, hanem a kereskedelmi határértékekből indult ki, és a jelentésben ezért félrevezető következtetések szerepelnek. Aztán a második problémás terület a jelentéssel kapcsolatban az, hogy a közelben lévő szigeten nagyon magas koncentrációban találtak mérgező anyagokat, összetevőket. Ezeket a szennyező anyagokat ki kell mutatni, hogyha az ember nem a megfelelő anyagokat keresi, akkor nem is találja meg őket. 2009-ben az üledékben nagyon magas koncentrációkat mutattak ki. A B mellékletbe ez derül ki, és a minták azt mutatják, hogy a kikötő valóban igen keményen szennyezett. És úgy gondolom, hogy az eredmények magukért beszélnek. Mi a teendő? Az évek során többféle ajánlás született a szennyezés csökkentésére. 2001-ben az ajánlás úgy szólt, hogy a szennyezett hulladék lerakókat el kell szigetelni, el kell választani a környezettől. Ezt meg kell meg kellett volna tenni, de sajnos nem történt meg. És a 2006-os 12-es irányelv 6-os cikke úgy rendelkezik, hogy ártalmatlanítani kell megfelelő módon a mérgező hulladékot. És el kell érni, hogy hosszú távon ne szennyezhesse a környezetet. Ez egy nagyon súlyos ügy, és egyik ajánlást sem hajtották végre. Tíz év jólétben telt nálunk, lett volna pénz, amikből az intézkedéseket foganatosíthatták volna, de ez nem történt meg, és a következményeket most nekünk kell megszenvednünk. Összefoglalnám, a Holbo Line szennyezi a korki kikötőt, azáltal, hogy szennyező, mérgező hulladékot helyez el ott az észak-keleti eh, részét ennek a területnek az árapály eh, mechanizmus teszi kiszolgáltatottabbá. Továbbra is nyitott gödrökben tárolják ezeket az anyagokat, intézkedésekre van szükség. 16 éve nem épültek meg az ajánlott létesítmények. Köszönöm szépen a figyelmet. Äh, Köszönöm szépen a előadását. Macóni asszony nevében Elnézést kell kérnem, én fogok átvenni az ő szerepét, én vagyok Mazoni asszon, egy másik bizottságba kellett távoznia. De e, időben átvettem az elnöklést, tehát itt három petíciót foglaltunk össze egy pont alatt, és szeretném most megkérni e, McCarthy asszonyt, hogy, hogy a, az 1037 per 2010-es petícióval kapcsolatban is fejtse ki a véleményét. Herr Kelly, Chairman. Herr Kelly macht That's, that's fine, no problem. semmi gond. Szerintem össze kell kapcsolni a petíciókat, mert ugyanazzal a témával foglalkoznak. Megmondom őszintén, hogy én különösen azt láttam, hogy a helyi lakosság érdekeit egyáltalán nem veszik figyelembe. A statisztikai adatok szerint a helyi lakosság 7%-kal magasabban érintett a rák megbetegedések tekintetében, mint az ország többi része, és az emberek aggályosan tekintenek a toxikus hulladékok lerakása felé, és teljesen egyértelmű, hogy valamit kell tenni, és az egészségügyi kérdéseket mindenképpen figyelembe kell venni. És különösen csodálkoztam akkor, amikor azt láttam, hogy 2005-ben egyértelmű megállapítást nyert, hogy nem felel meg az EU jognak ez a lerakó, hiszen az EU hulladék irányelve megállapítja, hogy engedélyt kell adni minden hulladéklerakónak, és itt nincs engedély kibocsátva, és ez nagyon-nagyon sajnálatos, hogy ilyesmi előfordulhat. Három széleskörű téma van itt. Természetesen a, a legegyértelműbb és a legaggályosabb téma az emberi egészség. Az emberek a legfontosabbak. Emberi egészség szempontjából, hogyha továbbra is megengedjük, hogy ez így működjön, anélkül, hogy a lakosoknak egyáltalán egy megfelelő adatokon alapuló egészségügyi tanulmányt készítenénk, és amiben fölmérnénk, hogy mi a kapcsolat a magas rákos megbetegedések és a hulladéklerakok között, hát ez nagyon sajnálatos. Másrészt környezetvédelmi szempontból is nagyon aggályos a helyzet, és itt az Európai Parlamentben a környezetvédelmi kérdések mindig is nagyon fontosak voltak számunkra. Harmadik, turista vagy idegenforgalmi szempontból nagyon is függ ez a terület az idegenforgalomtól, és a lakosok bevétele az idegenforgalomtól. És ezen a területen ez egy nem igazán mozó terület, hogyha a figyelembe vesszük azt, hogy évente több mint 50 menetrendszerűti hajójárat használja ezt a korki kikötőt, de ez a helyzet igazán negatívan hat az idegenforgalomra. Mit is kell tenni? Remélhetőleg a bizottság és a petíciós bizottság is döntést hoz arra vonatkozóan, hogy először is, hogy ki a felelős. Az utóbbi tíz évben ez folyamatosan továbbadták csak ezt a témát. A felelősség egy része az, hogy el kell végezni ezt az egészségügyi tanulmányt, meg kell határozni a kapcsolatot a rákos megbetegedések és a hulladéklarakok között. A hulladéklarakot le kell zárni, vagy pedig tisztítani kell környezetvédelmi szempontból és a turizmus céljából is. Úgy gondolom, hogy minél előbb ezek meg kell, hogy történjenek. Nagyon sajnálatos, hogy itt az Európai Parlamentben és a Petíciós Szakbizottságban alapvető emberi jogi kérdésekkel kell foglalkozni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Erről a területről itt jelen vannak a, a lakosok, és majd, ha szükséges, részletesebb információt tudnak adni. Üdvözlöm a petíciós szakbizottság tagjait. Oli mccarthy hívnak, és erről a szigetről érkeztem. Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom a tanulmányt a petícióval kapcsolatban. Az Európai Parlament Petíciós Szakbizottsága foglalkozik a Helbaran szigeten a helyzettel. Sean Kelly képviselőnek szeretnék köszönetet mondani, hogy a petíciót ma tárgyalni lehet. Korkhoz közeli szigetről van szó, Írországon belül ez az egyik leginkább rákos megbetegedésekkel érintett terület, úgyhogy mindenképpen tudományt kell készíteni arra vonatkozóan, hogy meg lehessen állapítani, hogy ezek a veszélyes vegyi anyagok és a lerakó mennyiben áll kapcsolatban a magas rákos megbetegedésekkel. 2008-ban készült egy ilyen tanulmány, és 2010-re készült el ténylegesen 15 millió euró fölötti a költség már ezzel kapcsolatban. Az ír kormánynak kéne kivizsgálnia, hogy hova is került ez a pénzt. A, az 50-es években kezdődött ez a tevékenység, 2009-ig folyt, több veszélyes mérgező anyagot detektáltak ezen a területen, méghozzá rákeltő anyagokat. 2008-ban konzultáció folyt a témáról, és megállapításra került, hogy az alacsonyabb partmenti vízekben földgyülemlenek ezek a veszélyes vegyi anyagok, és ehhez kapcsolódnak az időjárási hatóságok is. Ahogy Sean és Méri is bemutatta, 37%-kal a nemzeti átlag fölött van, a, ez nagyon aggályos, a rákos megkövetések aránya. Az engedély tekintetében a hulladék kezelő esetében a integrált szennyezési és a hulladék meg, hulladék vonatkozó engedélyt ki kellene adni a helyi hatóságoknak, de ez nem történt meg, és illegális ez a hulladéklerakó. Viszont a helyi hatóságok semmilyen lépést nem tettek e tekintetben. Írországban a környezetvédelmi minisztériumhoz tartozó intézménynek kellett fölmérni a helyzetet. De nem vizsgáltak meg olyan kérdéseket, hogy hogyan lehetne lekorlátozni a hulladéktelepet. És meg vannak győződve arról, hogy a hulladékkezelőt jövőben nem lehet, nem szabad használni, és a hulladékkibocsátás egyetemben kapcsolatban van a rákos megbetegedésekkel. Sürgős lépésekre van szükség azért, hogy az ilyen mérgező hulladékok kiszivárgását meg lehessen állítani. A helyi hatóság valójában nincs is tudatában annak, hogy milyen mennyiségű hulladékról és veszélyes anyagról van itt szó. A helyi, helyi emberek szeretnék, hogy eh, megtörténjen a tisztítás, hogy lezárják ezt a hulladéklerakót, különösen aggályosnak tartják az egészségügyi helyzetet, és azt várják a szakbizottságtól, hogy stratégiai megoldást találjanak erre a helyzetre a közbiztonság és a környezetvédelem érdekében. Szeretnék köszönetet mondani David Stantonnek és a kollégáknak, akik éveken keresztül foglalkoztak helyi és nemzeti szinten ezzel a témával, és John Kelly, John Kelly képviselővel azért, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság szintjére emelte ezt a problémát. Köszönöm a figyelmet. Äh, Köszönöm szépen a petíciót beadónak az előadását, most pedig a bizottság kapja meg a szót, hogy állást foglaljon. Prikland úr fog nyilatkozni bizottság nevében, ha helyesen el, ejtettem ki a nevét. Parancsoljon. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a tények szintjét illeti, teljesen egyetértünk a petíció benyújtóival. Ez egy veszélyes, zűrzavaros helyzet. Ez egy mérgező, hulladéklerakó, engedély nélkül működik, és ezért eljárást is indítottunk Írországgal szemben. Oliri asszonyt idézném, egyértelműen kudarcot vallott a rendszer, és nem csak én értek ezzel egyet, hanem az Európai Bíróság is Írország ellen ítélt a lerakók helytelen kezelése kapcsán, és konkrétan ez is szerepelt közöttük, és ennek az ítéletnek az alapján nyomást gyakoroltunk az ír kormányra, hivatalos értesítést is küldtünk a 260-as cikk alapján, a szerződés alapján, amely már a pénzbüntetést is lehetővé teszi. Tehát egyértelműen ártalmatlanítani kell a helyszínt, meg kell tisztítani, és meg kell szüntetni a szennyezést. Tehát teljes mértékben osztom a petíció benyújtóinak a frusztráltságát, hogy az írhatóságok nem cselekszenek sem korábban nem voltak intézkedések, az ajánlásokat nem követték tettek, és Hogan úr, az új környezetvédelmi miniszter úgy gondolom, hogy szembesült ezekkel a nehézségekkel, és hogy milyen rossz állapotban van a környezetvédelmi jogszabályok átvétele Írországban. Tehát úgy gondolom, hogy ezen az oldalon elindult az intézkedés. Az írhatóságoktól kötelezettségvállalást kaptunk, hogy még ebben a hónapban rendelkeznek a helyszínnek az ártalmatlanításáról. Ki fog derülni, hogy jó híreket tapasztalunk-e, valóban elindul-e a munka. Amennyiben viszont nem, hogyha az írhatóságok nem lépnek kellő sebességgel, akkor én, illetve a biztosom a kollégiumnak javasolni fogja, hogy a következő lépésben az Európai Bíróságnál keresetet nyújtsunk be pénzbírságot kérve. Februárban már történt intézkedés Írországgal szemben. Tehát várjuk az eredményeket Írország részéről. Olíri asszonyt idézném ismét, nem fogjuk kivárni a következő tíz évet. Köszönöm. Köszönöm szépen a válasz, az egyértelmű volt. A tagok parancsoljanak. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy egyszerű kérdés. Ez valószínűleg a mi napi ügymenetünk része. Hogy lehetséges, kedves kollégák, hogy tíz éve ugyanazok, ugyanaz a probléma fennáll egy régi EU tagországban. Hogyha az új tagállamokról lenne szó, akkor meg lehetne magyarázni, kevésbé felkészültek, kevesebb az ismeretei, kevesebb eszköze rendelkeznek talán még elfogadható is lenne. De amikor egy régi tagállamról van szó, és folyamatosan állandóan ilyen látható módon megszegik a, az előírásokat, és a helyzet nem csak, hogy, hogy sürgős rendezést igényel, hanem egyszerűen elfogadhatatlan. Ne felejtjük el azt sem, hogy föl kell tennünk azt a kérdést, hogy készüljön el ez a hulladékkezelő jelentés, ugye készül egy jelentés, és ezt követően a szabályokat változtatni kell. A bizottság miért annyira szerény, és miért nem kér szigorúbb szabályokat, és miért nem ír elő szigorúbb szankciókat, miért nem lehet azonnal helyreállítani a helyzetet, amikor ilyen szinten katasztrofális hatásokkal van, környezetvédelmi szempontból és közegészségügyi szempontból is. És végül is a biodiverzitást is érinti ez. Hogy lehetséges ez a helyzet? Nyugat-balkáni országokkal egyeztetünk most, próbáljuk megtanítani nekik, elmondani nekik, mi a jó, mi a rossz, mit kell tenniük, mit kéne javítaniuk azért, hogy megfeleljenek a mi elvárásainknak. De itt a, az Európai Unión belül ilyen egyetemű, nyilvánvaló helyzetek vannak, és nem ez az első, az ír esethez hasonlóan, nem is tudom, hogy hány hasonló eset van, szinte ugyanilyen problémákat tartalmaznak azok is. Mit kellene tenni? És ebben a jelentésben és a döntéssel, amit majd nyáron meghozunk, újra felhívjuk a bizottságot arra, hogy konzisztensebben lépjenek föl a problémák megoldása tekintetében hiszen a korki embereknek azt kell bizonyítsuk, hogy az Európai Unió jó és hatékony. De ilyen azt mondanám, hogy kisebb problémát nem tud megoldani. Hát nem a világválságról van szó, nem a piac összeomlásáról van szó, meg a világgazdaság összeomlásáról van szó. Egyszerűen egy kis földterület, ahol a környezetvédelmi problémák nagyon súlyosak, mert rossz a, a irányítás, vagy nincs is irányítás, hogy így mondjam. Ez, ez abszolút ö, sürgős intézkedést igényel, hiszen pontosan mivel mi passzívak vagyunk, és képtelenek vagyunk arra, hogy a napi problémákat kezeljük, és konzisztensebb választ igénylek, és kérek itt az Európai Bizottságtól. Ugye ön azt mondja, hogy jött, e, volt egy ítélet, voltak szankciók, de hát még mindig ilyen hosszú ideig elfogadni, hogy egy kormány nem oldja meg a problémát, nem csinál semmit, ilyen sok év elteltével, ez nem csak elfogadhatatlan, ez szégyen az európai értékek tekintetében. Köszönöm. Miss Oken, please. Oken asszony, parancsoljon. Disagree. Teljesen egyetértek azzal, amit elhangzott. Nem kértem szót, hanem csak támogatásomat akartam kifejezni. Die Petenten bekommen noch das Wort. Ich will... Akkor megadnám még a petíciót benyújtóknak a szót, ha csak más nem szeretne még szót kapni. A kérdés lenne a petíciót benyújtókhoz a részemről. Van-e esetleg az az érzésük, hogy most változik a helyzet, hiszen a bizottság ugye azt jelentette be, hogy az elkövetkezendő hónapokban, napokban valaminek történnie kellene remélem, hogy itt változás lesz, remélem, hogy igennel fognak válaszolni a kérdésemre. Yeah, well, thankfully things seem to be changing. Nagyon jó, hogy úgy tűnik változnak a dolgok, úgyhogy én üdvözlöm ezt a bizottsági nyilatkozatot, hogy Hogan az új miniszter sürgősebb lépéseket tervez az előzőnél. De akárhogy is, fontos, hogy ne csak azt mondjuk, hogy reméljük, hogy minél előbb intézkedés történik, hanem határidőt is rendeljünk ehhez. Mert mi lesz az a minél előbbi intézkedés? Az fél évet, vagy egy évet, két évet jelent, és akiket ezek a problémák érintenek. Ez a 37%-kal magasabb rák előfordulás az országos átlaghoz képest, hát erre sürgős intézkedést kell hozni, és az utóbbi tíz év halogatása az megengedhetetlen. A bizottságot szeretném arról megkérdezni, hogy a lehető leggyorsabb alatt mit értenek. Next one, please. Következő, tessék. Welcome the... Szeretem volna üdvözölni a bizottság jelzését, hogy a hatóságot ki fogják nevezni néhány héten belül úgy gondoljuk, hogy nagyon sürgős, nem fenntartható ez a helyzet, az egészségügy, az emberek egészsége rendkívül fontos, és a tények alapján minden 11 nap egy újabb embernél diagnosztizálják a rákot, úgyhogy tényleg nagyon sürgős intézkedésekre van szükség. Várjuk, hogy a területet megtisztítsák, és ezt nagyon sürgősen várjuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak és köszönet a Cork Harbor eh, tanulmányozó csoportnak is. Um, thank you. Likewise, I'm the movement, but unfortunately we, we heard this in Köszönöm a bizottsági választ. 2008-ban is hallottunk egy hasonlót, és született újabb jelentés, semmi sem történt. Elköltötték a pénzt, viszont nem tudjuk, hogy mire. Hát, hogyha fizikailag körbe kerítették volna ezt a területet, vagy pedig véget vetettek volna ennek a szivárgó mérgező hulladék terjedésnek, mert minden alkalommal kimossa az árapály a kikötőbe ezeket az anyagokat. Tehát ezt fizikailag le kellett volna állítani. Hogyha erre sor kerülne, akkor ez legalább egy bizalom erősítő lépés lenne a lakosság számára. És reméljük, hogy ez most nem csak sóhivatali megbeszélés volt, hanem valódi érdemi lépés következik. Köszönöm. Higgins, please. Higgins úr, parancsolja. By virtue of the fact that have an ECJ ruling on this. Nos, gyakorlatilag született egy bírósági ítélet. Az irányelvek nyilvánvalóan sérültek. Milyen intézkedésre számíthatunk a helyhatóságok részéről? Hiszen felelőtlenül kezelik ezt a kérdést. Arra lenne szükség, hogy egyértelműen határidőt tűzzünk ki és ütemezést rendeljünk ez a feladathoz. Köszönöm. Ja. Äh, Köszönöm szépen. A csata helyzete az nyilvánvaló, a bizottság egyértelmű választ adott, és azt mondta, hogy jogellenes ez a szemétlerakó, ezzel kapcsolatban ítélet is van, van egy szerződésszegési eljárás folyamatban, és a jó hír, hogy az ír kormány részéről ígéret érkezett arra, illetve a környezetben miniszter részéről, hogy az elkövetkezendő hetekben ténylegesen történni fog valami. Tehát ez a jó része a hírnek, éppen ezért azt javasolnám, hogy támogatásunkra biztosítsuk a petíció beadóit. Nyilván a helyzet tarthatatlan, ezzel kapcsolatban ugye volt egy pont, ahol arról vitatkoztunk, hogy az Európai Unió jogának megvalósítása illetőleg ennek ellenőrzése, Óken asszony volt itt a jelentéstevő, ugye a mi szemszögünkből gyakran az a helyzet, hogy megállapítjuk, hogy szerződi szegési eset áll fenn, de hát sajnos tettek nélkül kell, hogy végignézzük, ahogy a bizottság a tagállamokkal pingpongozik, és más nem csinál a tagállam, mint hogy időt próbál megnyerni a folyamatban. Ne, azonban, hogyha nem csak a környezet, hanem az emberi egészség is veszélyben forog, akkor ezt a pingpong játékot ezt nem nézhetjük tétlenül, és ezt mindenképpen ezt szeretném, hogyha megemlítésre kerüljön a, jelentésben. Tehát a petíciót azt most hagyjuk nyitva, lássuk, hogy mi történik. Másodszorban pedig azt is javaslom, petíciós bizottságként írjunk levelet írjunk levelet az ír kormánynak, és abban sürgessük a kormányt, hogy azt várjuk tőle, hogy ezt a fenntarthatatlan, elfogadhatatlan állapotot megszüntesse. Ez lenne a javaslatom. A szakbizottsági tagokhoz van valakinek kifogása? Vagy ha van esetleg állásfoglalása ezzel kapcsolatban? Parancsoljon, Ókán asszony. Yeah, thank you. I, I... Köszönöm. Kiváló ez a gondolat talán a bizottságtól azt is kéne kérnünk, hogy mondjuk három hónapon belül, vagy legalábbis egy meghatározott határidőn belül jöjjenek hozzánk vissza a nyomonkövetési jelentéssel. Tehát ne csak nyílt végű maradjon ez az intézkedés, hanem hogy láthassuk azt is, hogy mikor tudnak elkészíteni egy ilyen progress reportot. Ugye nagyon sok petíció van, nagyon sok feladat van, de hogyha tudjuk, hogy egy bizonyos határidővel elő fognak állni egy ilyen beszámolóval, akkor nyugodtabbak lehetünk. De az ötlet kiváló. Jó, Tehát ilyen bizottsághoz tennék fel meg egy kérdést. A bizottság nagyon derülátó volt, ugyanis azt mondta, hogy az elkövetkezendő hetekben valami történni fog mikor várhatnánk a bizottság részéről választ arra, hogy valamifajta határidőt jelöljünk meg a jegyzőkönyvben? Nyilvánvalóan jogos, megalapozott a kérése a petíciót beadónak, és szeretnénk, hogyha az egyértelmű legyen az a felszólítást, hogy a petíció bizottságot tájékoztatni a dolgok kalkulásáról, és fenntarthatatlan a helyzet. Yeah, I think three months is a good, uh... Három hónap az egy jó határidő. Valószínűleg már ezelőtt is lesznek híreink, de ez egy jó cél. Három hónapon belül vagy jó hírekkel tudunk előállni, vagy pedig a bírósághoz kell majd fordulni. Äh, Köszönöm szépen. Akkor abból indulok ki, hogy a Kelly kollégánk, Kelly kolléga időközben esetleg ön is tájékoztatást tud adni arról, hogy történik-e valami. Én azt mondanám, hogy mi itt a petíciós bizottsági tagokként egész egyszerűen azt várjuk, hogy egyértelmű intézkedéseket tegyenek a helyszínen, és a fenntarthatatlan állapotot megváltoztassák. a következő hetekben valami érzékelhető változásnak kell bekövetkezni. Szeretném kelleni Kelly urat, hogy rövidített úton tájékoztasson minket a fejlemények. Először is nyitva hagyjuk a petíciót, másodszorban Három hónap múlva visszatérünk az ügyre, harmasorban pedig levelet írunk az ír kormánynak, és abban azt kérjük még egyszer, nyomatékosan, hogy ezt a fenntarthatatlan helyzetet szüntessék meg. Negyes sorban pedig Kelly kollégát kérjük, hogy helyszínen tájékozódjon a helyzetről, és nyilvánvalóan itt az Európai Unió hitelességéről, szavahihetőségéről van szó, tehát fontos a kérdés, és jó mondta itt a kolléga. Itt nem egy fejlődő országról van szó, hanem egy régi tagállamról, és itt elvárhatjuk azt, hogy az Európai Unió jogszabályait megfelelő módon betartsák, és nincsen, ne legyen szükség tíz évre arra, hogy bizonyos jogszabályokat átül ültessenek. Köszönöm szépen. E, még Kelly úr egy záró megjegyzés. Jó, Mr. Chairman, for your... Röviden csak köszönetet szeretnék mondani, elnök úr, azért megértésért, pozitív hozzáállásért, amelyben részesültünk itt és úgy gondolom, hogy kiválóan összefoglalta a helyzetet, nagyon elégedettek vagyunk ezzel. A bizottsággal kapcsolatban a három hónapos időtartam észszerűnek tűnik, és az a reményeinket erősen fokozza, és pozitív képet alakít ki az Európai Unióról, és a polgárok problémáit komolyan veszik, az európai jogszabályok megsértését komolyan kell vennünk. Köszönöm a többiek támogatását is. Úgyhogy köszönöm szépen. Nyitva tartjuk a szemünket, figyelünk arra, hogy milyen lépések következnek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a petíciót beadóknak a megjelenését. Jó benyomást tettek ránk a petíció bizottságra, úgyhogy eh, köszönöm, hogy eh, megjelentek. Áttérünk a 13. napi rendi pontra. Eh, az országban maradunk, Írországban. Három petíciót foglaltunk itt össze egy pont alatt. A 872 per 2010-eset, a 883-asat és a 902-eset, illetőleg az 1207-eset is, tehát akkor Ja. Also wir haben jetzt, uh... Itt van Higgins úr, aki a petíció beadók részéről egy nyilatkozatot szeretne felolvasni. Van esetleg jelen más petíciót beadó is? Ja, dann tehát a petíciót beadók részéről nevében szeretne nyilatkozatot felolvasni, ön beszélhet akkor elsőként. Vagy a hölgyeké az elsőbség? Parancsoljanak, döntsének el. Um, Nos, akkor először is elnök úr annyit szeretnék elmondani. 2009. decemberében három családot hoztam ide. Harkin asszony és Kelly úr szintén. És a petíciós bizottság jogköreit illetően mondok egy példát. Három gyönyörű kislány szenvedett a helyhatóságok részéről eh, diszkriminatív eh, intézkedést, mert például a feliratokat, illetve a jelzéseket nem tették, és ez is azt mutatja, hogy a petíciós bizottság az valóban intézkedési jogkörökkel is rendelkezik, és eh, képes nyomást gyakorolni a, az ír kormányra, a helyhatóságokra. Kimondták, hogy a három kislány, aki meghalt, nem felelős ezért, és kártérítésben is megállapodtak bíróságon kívül, peren kívül az érintett családokat. Tehát a petíciós bizottság ezek alapján elmondhatjuk, hogy nagyon ütőképes eszköz valóban azt szolgálja, hogy az európai lehetőségeket biztosítja a, az európai polgárok számára. A Harkin asszony, illetve az általam képviselt árvíz ügy különleges ügy, mert Írországban egyik napról a másikra jön, és el is vonul. Nem olyan, mint a Rajna árvizei Németországban. de az is előfordul, hogy három-négy hónapig ott marad az árvíz. 2009. novemberében olyan háztartások ügyét képviseljük, amelyek minden ingóságukat elveszítették, mert betört a víz a házba, minden tönkrement, el kellett, hogy meneküljenek az árvíz elől. És az a probléma, hogy az érkormánytól sem, kárít, sem kártérítést nem kapnak, sem biztosítást nem fedezi a kárukat, mert árvízzel veszélyeztetett területen épült a ház. 1994-95-ben én voltam az árvízügyben illetékes miniszter, és 94-95-ben jelentést készítettem arról, hogy melyek az árvízveszélynek kitett területek, az árterek készítettünk egy térképet. És a térkép alapján úgy rendelkeztünk, hogy építési engedély nem adható ki sem egy házra, sem pedig nagyobb építkezésre. És Galway megyében a tanács, Harkin asszony, illetve a magam választókörzetében építési engedélyt adott ki. Mind a három esetben. Illetve a McGuff család visszavonta a petícióját, mert időközben Ausztráliába vándoroltak ki. Tehát ők már nem érdekeltek ebben az ügyben. Úgyhogy a Kien család maradt még, és a Flekti család. Az egyikük Észak-Galwayben, a másikuk Dél-Galwayben él. Mindkét esetben megkapták az építési engedélyt a helyhatóságoktól, hogy ártérben épít, építsenek. 95-ben állt össze a térkép, 97-ben meg is jelent, és úgy rendelkeztünk, hogy itt nem lenne szabad házakra építési engedélyt kiadni, mert várhatóan árvizek fordulhatnak elő. És ennek ellenére megkapták az építési engedélyt, a házak tönkrementek, és sem biztosítás, sem kártérítés, sem lakhatást nem biztosított 1995-ben én 14 család költözését is megoldottam. Új helyszíneket, házépítési segét kaptak, illetve hogyha biztonságossal is rendelkeztek, akkor a nem fedezett kárukat megtérítettük. A február 25-től hivatalba lépett kormány pedig nem nézett szembe ezzel a problémával, elzárkózott a családok kárának a megtérítésétől. Alapvetően arra utalok, hogy itt komoly probléma van. Nem csak az árvízügyi irányelv alapján mondjuk az érveinket, mert az még néhány hónap múlva lép hatályba. A jelenleg hatályos irányelvre hivatkozunk, tehát itt alapvető emberi jogok sérülnek ezekben a családokban. Hákin asszonya 2009-ben ide utaztattuk a családokat, és akkor nem volt még erre vonatkozó irányelv, ennek ellenére az ír kormányt nyomás alá helyezték, és az ügyek sikerült így rendezni. Anyagi kártérítést kaptak, és lezárták a kislányok halálával összefüggő eljárásokat. Tehát a megértésüket kérem, mert se pénzük, se otthonuk nincs ezeknek a családoknak. És azért ment tönkre a házuk, mert ártérben építkeztek, de engedélye. Aztán Hárkin asszonynak adom hamarosan át a szót. Ez egy olyan helyhatósági álláspont, amely azt mondja, hogy semmiféle felelősséget nem vállal azért, hogy engedélyezett ártérben egy építkezést. És annyit mondhatok, hogy az, a, a tetőkön a cserepek, illetve az ajtók, az ablakoknak a mérete, ez mind szabályozott. Az utaknak a szélessége, a megközelíthetőség, tehát mindenféle területen megkötik az építkezőknek a kezét, ugyanakkor az árvízre azt mondják, hogy ez, ez nem mi ránk tartozik. Ez az érvelésem lényege. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Tényleg a kollégám nagyon sok részletet már elmondott. Az utolsó témát is nagyon jól bemutatta, hogyha nem jó a tetőcserép színek lesznek, de azt, azt senki nem foglalkozik, hogy árvíz területen építkezünk. A bizottsági válasz alapján is ugye az árvíz irányelv visszamenőleges hatája nem érvényes, de azért lenne egy megjegyzésem, a madár irányelvel kapcsolatban. Az van itt, hogy nincs tudományos alapú bizonyítéka annak, hogy a területet védeni kéne, mint különleges madárvédelmi terület. Ez lehetetlen egy állampolgár számára, egy egyén számára, hogy ilyenfajta tudományos bizonyítékot hozzon több éves adatgyűjtésre van ez szükség, stb. stb. Az állampolgár, hogyha ilyen választ kap, bár lehet, hogy ez egy pontos válasz, de ez a számára nem jelent semmit Higginszor elmagyarázta, hogy milyen a helyzet. Felépítették a házat árvíz területen, nincs semmilyen kompenzáció egy ilyen helyzetre vonatkozóan, amelyben az állampolgárok találják magukat. Tényleg támogatom azt, hogy bár nincs szabály, ami ezt a helyzetet lefetné, de ahogy elhangzott egy hasonló helyzetben, amivel foglalkoztunk, egy állampolgár hozzáférést kapott a jog rendezéshez, és a, szakbiz- a petíciós szakbizottságnak, hogyha nincs is ilyen bizonyíték, szerintem azért nyomást tudunk gyakorolni, úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív üzenet. Bizottság, ki van a bizottság képviseletében jelen? Kasparanetti úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! a bizottság nagyon, ismer, nagyon jól ismeri ezt a problémát, és ehhez hasonló problémákat. Beszél közelebb a mikrofonhoz, rendben, és köszönöm elnézést. Még egyszer köszönet elnök úr, a bizottság hálás a képviselőknek, akik felvetették ezt a problémát, az árvíz területen való építkezés problémát. Sajnos ez nagyon is elterjedt. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodást is érinti ez, hiszen nagyon széles körben vannak olyan területek, például London környékén, nagyon nagy agglomerációk és kisebb agglomerációk esetében is, engedélyeket kiadnak, anélkül, hogy figyelembe vennék, vagy megfelelően figyelembe vennék azt, hogy a külön szélsőséges időjárási hatások és a klímaváltozás egyre jobban érezheti a hatását. A konkrét írországi esetben itt egy extrém időjárási eset fordult elő, ugye ez nem fordul elő minden évben, de hát azért tudni kellene, hogy a klímaváltozással mindenhol, nem csak Írországban egyre gyakrabbak lesznek az ilyen jelenségek a tisztelt képviselők megfelelően meg jelölték, hogy nincs visszamenőleges hatája a madár irányelvnek. Nem lehet alapja a kompenzációnak. Szeretnék arra emlékeztetni, mindenkit persze önök tudják ezt, hogy az irányelve van egy határidő, a tagállamoknak 2011-re, vagyis idénre kell megfelelő elemzést elvégezni. Másodszorban, ahol valós árvíz kockázat van, ott 2013-ra kell egy térképet felállítani az árvíz veszélyes területekről, és 2015-re az árvíz kockázati intézkedéseket kell meghozni. Tehát ezek a legfontosabb pontjai az árvíz irányelvnek. Úgyhogy ezt az irányelvet nem lehet használni kompenzáció alapjának. A tisztelt képviselő helyesen jelezte azt, hogy szélesebb körű témákat is figyelembe lehet venni, a igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, emberi jogok, a jog, a korrekt kompenzációra. Sajnos a bizottság ezeken a területeken, amelyek nem harmonizáltak, nem nagyon tudja a véleményét hangsúlyozni, és mi csak azt tudjuk megvizsgálni, hogy az EU jogot megsértették-e, nemzeti jogi kérdésekkel nem tudunk foglalkozni. Természetesen szeretnénk azt is hangsúlyozni, hogy ilyen helyzeteket meg kell vizsgálni a klímaváltozásra kapcsolatos szempontokból is, és tudnunk kell, hogy egyre gyakrabban elő fognak fordulni ilyen esetek. A szolidaritási alap több esetben használható volt, tudta támogatni a tagállamokat, hogy az árvizek hatásaival fölvegyék a harcot. Ez konkrétan hét tagállamot érintett. A helyi hatóságok, ha kiadják az engedélyt, építési engedélyt, ártérre. Ez ebben az esetben bírósághoz fordulhatnak az érintettek, és követelték a kompenzációt, de mi ebben nem tudunk szerepet vállalni. Köszönöm, elnök úr. Még egy megjegyzésem elnézést. Mm, foglalkoznom kell a madár is, teljesen igaz van a kollégának és mi is tudjuk, hogy egy egyén számára hát nehéz megérteni, hogy, és nehéz beszerezni azokat a bizonyítékokat, amelyekre szükség van a madár irányelv tekintetében. De sajnos nekünk is van egy ilyen problémánk. Nem a Egyesült Államoknak a környezetvédelmi hatósága vagyunk, amelynek felügyeleti joga van. A bizottság környezetvédelmi jogának semmi ilyen joga nincsen, ezért a, a beszerzés számunkra is nehéz, és a bizonyítás terhe viszont minke, a mi vállunkon van, tehát nekünk kellene itt bizonyítanunk. Úgyhogy én igazából specifikus megjegyzéssel nem akartam eh, élni a e tekintetben, csak szerettem volna általánosságban jelezni, hogy a EU jog végrehajtása és konkrétan a gyűjtés tekintetében ez mindig is problémás, és a környezetvédelmi irányelv tekintetében is ez probléma. Mindenesetre a szerződésben semmi nem engedi meg számunkra, hogy felügyeleti tevékenységet vagy ellenőrzést végezzünk. Úgyhogy értem a megjegyzését, de kérem, hogy önök is értsék meg, hogy nagyon korlátolt az illetékesünk ezen a területen. Köszönöm, elnök úr. Ja, jetzt, uh... Rendben, akkor a szakbizottsági tagok kapnak most lehetőséget arra, hogy hozzászóljanak. Kelly úr jelentkezett, parancsoljon. Yeah, just want to support, uh... Csak támogatni szerettem volna a kollégát. Higgins és Harkin kollégát ebben a témában. Egyrészt örülök, illetve szomorú is vagyok, annyiban örülök, hogy ide jöhettünk az Európai Parlamentben, és itt meghallgatnak a petíciós bizottságban bennünket, viszont nagyon szomorú és szerencsétlen az egész ügy. És azért vagyok szomorú, mert ez ismét azt tükrözi, hogy a kelt a tigris túlkapásoktól szenved, és az ingatlan buborék sokak számára problémákat okozott, illetve nehéz gazdasági helyzeteket teremtett Mindez a rossz tervezésnek az eredménye. Emberek kerültek nehéz helyzetbe. Mikor a legkisebb átépítést szabályozzák, és ugyanakkor az, hogy ártérben épülhet ház, és ezt engedélyezik. Például az édesapám a közelemben lakik, és az építkezését nagyon szigorúan szabályozták de az ártéri építkezések meg problémátlanul haladhattak előre. Tavaly volt egy ezzel kapcsolatos műsor, amely ugyancsak azt mutatta be a tévében, hogy megvesztegetésekkel és egyéb korrupció útján sikerült különböző lakóparkokat építeni, akár a legveszélyesebb helyekre. És a családok emiatt ki vannak téve mindenféle veszélyben, veszélynek, nem tudnak biztosítást kötni. És egyébként a biztosítók a díjakat emelik a családi házakra olyan területen is, ahol nincsen árvízveszély. Úgyhogy az ír nép fizeti meg annak az árát, hogy valakik a hatósági szerepükkel visszaéltek, nem végzik el a feladatukat. Köszönöm. Higgins, please. Igen, szúr, parancsolja. Thank you, thank you, Mr. President. Thank you to you and to... Köszönöm elnök úr, illetve köszönöm önöknek is, a titkárságnak is, az Európai Bizottság képviselőjének szinten. Én érzem, hogy az Európai Bizottság egyetért részben velünk, úgyhogy nagyon köszönöm. Tudom, hogy megkötik a kezüket a különböző irányelvek. Tehát, hogyha nincs vonatkozó irányelvi rendelkezés, akkor nincsen illetékességük sem. Ennek ellenére Kelly úrral és képviselőasszonynal legutóbb sikeresen felléptünk családok érdekében. Akkor sem volt irányelv, és ennek ellenére megoldódott a helyzet. Tehát valamit kell, hogy tudjunk tenni. Kelly úrnak igaza van. Az árvíz problémák, amelyek ezeket a családokat, embereket érintik. Valóban azzal függenek össze, hogy a kelt a tigris nem élt a lehetőségeivel. Ez egy mítosz volt. Több mint 95 ezer olyan ház van Írországban, amelyeket le kellett volna eh, bontani gyakorlatilag, nem lett volna szabad felépíteni, mert irreálisan eh, tervezték az igényeket. És ez nagyon nagy kár. Végül is nem a bizottságra, nem a tanácsra, hanem a petíciós titkárságra tartozik, hogy értékelje a helyzetet. Hárkin asszony, illetve jó magam által elmondottakat, és tegyen javaslatot 2009. decemberéhez hasonlóan. És a végeredmény igen kielégítő választ jelentett a három család számára, akiknek a gyönyörű kislányai életüket vesztették. Tehát 2009-ben sikerült megoldást találni, és a petíciós bizottság feladata, hogy megvizsgálja a lehetőségeket, és legyen az az árvízvédelmi irányelv, vagy pedig a hatályos irányelvek valamelyike, vagy humanitárius érvrendszer, amely alapján a helyhatóságokra nyomást tudnak gyakorolni, akkor kérem, hogy segítsenek nekünk. Mert a hatóságok nagyon-nagyon súlyosan vétettek a kötelességeik ellen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Néhány kisebb megjegyzésem lenne először is. Az Európai Bizottság képviselője azt mondta, hogy itt semmilyen EU jogszabály vagy szabály megsértéséről nincs szó, ez egyértelmű, de első megjegyzésem, és ténylegesen ezt tartom fontosnak. Engedéllyel építették meg, a helyi hatóságok engedélyével az épületeket vagyis törvényesen megépített épületekről van szó, az ír szabályok szerint szabályosan engedélyel építetek meg. Másik megjegyzésem. Egyeteműen az írhatóságok felelőssége, hogy kiadják az engedélyt. Kiadták a két házra vonatkozó építési engedélyt. Aki engedélyt ad, annak felelőssége is van, kötelezettsége is van, ha katasztrófa történik. Hiszen tudományos bizonyítékaik vannak. Van egy térkép annak megjelölésével, hogy hol van árvíz kockázat. És ennek ellenére kiadták az építési engedélyeket. Ha valami rosszul történt, ha valahol felelősség van, akkor és nem csak politikai vagy erkölcsi felelősség, hanem jogi felelősség is él. Ez pedig annak a felelőssége, hogy a helyi hatóság kiadta az építési engedélyeket. Ha két állampolgár a házakat illegálisan építette volna engedély nélkül, azon a bíróság elé állítanák őket, és köteleznék őket szankció fizetésére tiszteletben tartották a szabályokat, a jogi előírásokat. Elnök úr, tisztelt képviselők, következő javaslataim vannak. Először is küldjünk egy levelet az ír kormánynak. Nem ismerem a pontos hierarchiájukat, vannak olyan tagállamok, ahol vannak nemzeti intézmények, és ezek foglalkoznak a biztonsági kérdésekkel, az építőipari biztonsági kérdésekkel. Majd meg kell, hogy nézzük, hogy milyen az élrendszer. Meg kell néznünk, hogy van-e nemzeti szintű felelős hatóság. Vagy pedig a, meg kell határozni, hogy helyi szinten ki a felelős. És ha meghatároztuk a felelőst, akkor kompenzációt kell követelni a két esetre. Végső megjegyzésem. Sok tagállamban, Románia esetében is, az árvízek esetében, az árvízek katasztrofális hatásai esetén a kormány szegényes és túláltalános jogi keretek között is, de kompenzációt ad egy kis szolidaritási jelzés ez a szükséget szenvedő emberekkel szemben. Én úgy gondolom, hogy itt nem csak erkölcsi kötelezettségekről van szó, az ír kormánynak segítenie kell, bizonyítania kell a szolidaritást a két esetben. Hiszen teljes mértékben tiszteletben tartották az előírásokat. És most magukra hagyják őket, mintha egy üres területen és engedély nélkül építkeztek volna, ha nem tartották, ha nem tartották volna tiszteletben a jogi előírásokat. Please take, Ms. Hawken, please take the floor. Again, I will... Hawken asszony. Öné a szó. Egészen röviden szeretnék csak szólni, mert igazából minden elhangzott Mert Köszönöm a bizottságnak, hogy megértéssel közeledett ehhez az ügyhöz, bár nem rendelkezik hatáskörrel. Mostinár úrnak is köszönöm szépen a jó javaslatokat. bizonyos fokig be vagyunk szorítva, különböző korlátozások alá esünk, de én úgy gondolom, hogy valóban követhetjük azt az eljárást, amelyet javasolt. Az ír kormányra nyomást kell gyakorolni, hogy egyrészt ez ne forduljon el elő a jövőben, és segíteni kell azokon, akikkel ez megtörtént. Egész röviden a három családról szeretnék szólni. Az országúti baleset alapján őket sikerült kártalanítani. A helyhatóságoknak egyrészt intézkedniük kellett, másrészt meg kellett előzniük a jövőbeni hasonló eseteket. Tehát ez is legalább annyira fontos. Úgyhogy köszönjük szépen a petíciós bizottság segítségét, a titkárság segítségét is, és reméljük, hogy folytatódik az ügy, mert hogyha nem karoljuk fel ezt a dolgot, akkor nem történt volna semmi, viszont néha úgy látszik sikerült támogatást nyújtanunk. Köszönöm szépen, egy javaslatot szeretnék tenni. Először is a petíciót nyitva hagyjuk, másodszorban Mm, talán az a gyanú merül fel egyesekben, hogy ma nagyon sok levelet kell írnunk, annak ellenére, hogy világos a jogi helyzet. Ugye normális esetben Európai Unióként, illetve az Európai Bizottságnak kevés befolyásolási lehetősége van, azonban az történt, hogy a helyi hatóságok kiadták az építési engedélyt, az engedélyesek építettek, gyakorlatilag ezzel átverték őket, így, hogy a megold, így hát a megoldás gyakorlatilag helyben keresendő, helyben találandó meg. Éppen ezért igazat adok önöknek, az embereknek teljesen mindegy, hogy egy bírósági ítéletről, vagy egyfajta ilyen kártalanítási határozatról van szó, vagy úri emberek közti megállapodásról, mindenképpen helyben kell rendezni az ügyet. Éppen ezért azt javaslom, hogy írjunk egy levelet, Eh, amiben az értetlenségünket fejezzük ki az ír kormányjal szemben, és reméljük, hogy aztán erre választ fogunk kapni. Tehát szeretnék azt látni, hogy a politikai felelősök ott helyben eljárjanak. Ugye az ember követel hibákat, de a hibákból tanul, tanulni kell, és a hibákat jóvá kell tenni. Hogyha tehát hibát követünk el, akkor azt jóvá kell tenni. Aztán eh, ombudsman is van Írországban, őt is támogatkoztatni kellene eh, erről az ügyről, hiszen ez egy tipikus eh, polgári ügy, ahol egy polgárkár kárt szenvedett, így hát a, eh, a mm, civil jogoknak a biztosát is Írországban értesíteni kellene. Tehát három levelet írunk először is. Ugye itt vagyok a petíciót, másosorban a helyi hatóságoknak levelet írunk, harmadsorban az ír kormánynak levelet írunk, és az ír ombudsmannak, várjuk a válaszokat ezt követően, és aztán ugye ezeknek a leveleknek a hangvételét azt majd egyeztetjük, hogy itt most az értetlenségünket fejezzük ki, vagy Fekete Pétereket osztunk ki, de hát mindenképpen ugye azt rögzíteni kell, hogy ugye cserben hagyták az állampolgárokat, és ezt nem engedhetjük meg magunknak. Maradhatunk ebben, mindenki egyet ért, ennek örülök, akkor ezt a pontot is lezárjuk, és áttérünk a elnézést. Először az egyebek pontra térünk át. Tehát van még az egyebek pont. Jó, itt egy kis félreértés volt, tehát még az egyebek pontra térnénk át. A egyebek címszó alatt az elmúlt ülésnek a jegyző könyvéről ejtenék szót. A 20-as pont alatt a spanyolországi Mári Jézus Perixnek a beadványáról van szó. Ezzel kapcsolatban abban állapodtunk meg, ugye ez a 774-es beadvány, hogy ezzel foglalkozunk a koordinátorok ülésén. Az én szemszögömből hiányzik ehhez ugyanakkor egy kiegészítés, ezt angolul fogom felolvasni. The would discuss a koordinátorok ülése meg fogja vizsgálni azt a lehetőséget is, hogy állásfoglalás tervezetet készítsünk. Ez tehát azt jelenti, hogy az állásfoglalás tervezetet a koordinátorok ülésén fogjuk tárgyalni, hogy lesz-e ilyen vagy sem. Tehát szeretném, hogyha hozzájárulnak ez a kis kiegészítéshez, hogy ezt felvegyük a jegyzőkönyvbe. Körülnézek, hogyha senki sem él ellentmondással, akkor ezt elfogadjuk. Jó, átadom akkor további megőrzésre. Ezzel pedig akkor zárjuk az ülést, és kérem, hogy maradjanak itt a koordinátorok 10 perc múlva. Pontosan kezdünk ma a koordinátorok ülésével. But I need also a break for three minutes. Nekem is szükségem van három perc szünetre. I'm looking for uh, Miss Mazzoni. Okay. Várom Mazzoni asszonyt. Itt maradnak a teremben, nem? Ön is. Amint lehet, elkezdjük. Rajzi, oké. Okay.